Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és akkor szinte időben el tudjuk kezdeni az ülésünket. Because otherwise we then steal time. Egyébként viszont, ha a szekciókkal csúszunk, ez problémát okoz a következő szekciónak, és az utolsó szekcióban meg mindenkinek csak három perces felszólási lehetőség lesz a kért 8 perchez képest. Aki most van először ebben a teremben, annak elmondanám, hogy mindenkinek van egy fejhallgatója, van egy csatorna választó oldalt látják, hogy melyik csatornán melyik nyelvet tudják fogni, úgyhogy válasszák ki azt a nyelvet, amit hallgatni szeretnének. Make this even more interesting than... Hallgassák azt a nyelvet, amin érdekesebbnek tartják az előadást, mint az eredeti nyelven. Jill Lambertnek hívnak, európai parlamenti képviselő vagyok, és a elnök helyettes vagyok az Állampolgári Jogi Bel és Igazságügyi Bizottságnak, Egyesült Királyságnak vagyok a képviselője, és a zöld frakcióhoz tartozom itt a parlamentben. Ma délután megosztjuk az egyes frakciók között az elnökséget, hiszen egy sor ügyi dosszién dolgozunk egymásra párhuzamosan, ezek itt vannak előttünk. Én voltam az előadója az Európai Menekültügyi Támogató Irodáról szóló jelentésnek, Múlt héten kellett volna szavazni erről Strasbourgban, de a, a vulkáni kitörés eh, elsöpörte ezt a szavazást. Úgyhogy végül is májusban a második plenárison kerül majd eh, sor erre a szavazásra. A máltai képviselőket is eh, szeretettel üdvözlöm, mert úgy néz ki, hogy Valettában Máltán fog működni majd ez a támogató iroda. Jelentéstevője vagyok a Collocation uh, Directive-nek, minősítési irányelvnek. Ez először konszultáció folyt erről, most már döntés hatája alá esik ez a téma is, úgyhogy nézzük meg, hogy egy pozitív, progresszív uh, támogatást tudunk-e adni ehhez, illetve véleményt a parlament és a tanács részéről. Majd önök döntik el, hogy melyik a jobb út. Ahogy látjuk, látják, ahogy elmondtuk, a különböző frakciótagok fogják elnökölni az ülést. Aki a menekültügyi témával foglalkozik, természetesen a nemzeti parlamentekkel beszélhetnek ezekről a dossziékról, hogyha ezt hasznosnak tartják. A délután témánk kontextusa az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy különböző helyzetek alakultak ki a jelenlegi menekültügyi aki végrehajtása területén. Bizonyos tagállamok úgy gondolják, hogy nagy nyomás alatt vannak az utóbbi időben, és ezért aggódnak, hogy kevés támogatást kapnak más tagállamok részéről ahhoz, hogy biztosítani tudják a felelősségi körükbe tartozó tevékenységet. 2008-ban az Európai Parlament egy tanulmányt rendelt meg, az itt jelenlévő hálózat képviselőjétől. Ez egy egyetemi kutatókból álló hálózat, és a menekültügyi jogi státust kellett megvizsgálniuk. És kértük azt is, hogy a jelenlegi menekültügyi, aki végrehajtását is tanulmányozzák, adjanak javaslatot arra, hogy hogyan lehet ezt javítani. Természetesen a cél egy magas minőségű, hatékony rendszer, ami a védelmet igénylő emberek számára ezt meg ezt biztosítja. Az előadóktól azt kértük, hogy többféle aspektusról beszéljenek. A tanulmány, ha jól tudjuk, néhány napon belül, vagy néhány héten belül rendelkezésre fog állni. Úgyhogy amik most csak egy kóstolót kapunk ebből azért, hogy nagy várakozással tekintsünk majd a megjelenés elé, a közététel elé. Szakértőket hívtunk meg, mindenki 8 perces előadást tarthat, és ezt követően a nemzeti és az európai parlamenti képviselők kérdéseket tehetnek föl, kérhetik, hogy néhány témát tisztázzanak, esetleg saját tapasztalatot oszthatnak meg a többiekkel. Ezen kívül van egy nagyon terjedelmes dossziénk, Ezt is érdekes lesz végigolvasni. A nemzeti szituációk leírását találják ebben a dokumentumban. Már is átadnám a szót az első hozzászólónak, Philip de Brückernek, aki a Brüsszeli Szabad Egyetem Európai Tanulmányok Intézetének és jogi karának professzora, illetve az Odysseus Akadémik hálózat koordinátora. Tessék. Madame la Présidente. Elnök asszony, köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves parlamenti képviselők! Természetesen nagyon hálásak vagyunk a parlamentnek, hogy megbíztak azzal, hogy késztsünk el egy olyan tanulmányt, ami a közös európai menekültügyi rendszerről szól. Létre is hoztunk egy kutatócsoportot, ez 12 szakértőből állt, 5 különböző tagállamból, és így együtt készítettük el ezt a tanulmányt. Maga a tanulmány három részből áll. Konkrétan azt kérte tőlünk az Európai Parlament, hogy mérjük fel, hogy milyen modalitások és milyen eredmények kapcsolódnak a menekültügyi ákihoz, a bizottság tevékenységét figyelembe véve. Tehát ezt kérte tőlünk konkrétan a parlament, és ennél a pontnál azt tudom elmondani, hogy egy kicsikét sajnálatos, hogy inkább az instrumentumok jogi végrehajtására koncentrálunk, mint arra, hogy ezeknek milyen politikai hatásuk van. Ezen kívül úgy véljük, hogy a Dublini rendelet nem került megfelelő felülvizsgálat alá. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság nagyon sok erőfeszítést tett, többek között a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv tekintetében. Ennek is az volt a célja, hogy hatékonyabb legyen az irányelv végrehajtása. Egyébként felhasználtuk az ebben a témakörben készült hatástanulmányt is, és így is megpróbáltuk felmérni ezt az irányelvet. Tehát egy kicsit felemás a helyzet a felülvizsgálat szempontjából, és itt nem csak az Európai Bizottság munkáját kell figyelembe venni, hanem a tagállamokra is fontos munka hárul, hiszen nagyon sok esetben a bizottság által megfogalmazott ajánlásokat, amelyek 2006. június 21-én kerültek megfogalmazásra, ezeket nem követték a tagállamok. Így tehát a tagállamoknak is megvan a maguk felelőssége. Az új Lisszaboni szerződés 70. cikkét kell itt figyelembe venni, annak érdekében, hogy a felülvizsgálati mechanizmusokat meg tudjuk erősíteni. A tanulmányunk második stádiumára, második részére térnék át. Itt a bizottsági átdolgozott szövegről van szó. Azt hiszem, hogy elmondhatom méghozzá minden kollégám nevében, hogy a felülvizsgálat pozitív eredménnyel zárult, az Európai Bizottság javaslatait pozitívan értékeljük. Voltak elvi fenntartásaink a Dublini rendszerrel kapcsolatban, és ugyan történik majd némi előrelépés, lesznek változások javítások a Dublini rendszerben, de a szolidaritást sokkal jobban figyelembe kellene venni, mint ahogy az a Lisszaboni szerződés 80. cikkében szerepel. Lesznek javaslatok is a jelentésünkben, Francesco Maioni kollégám felelősségi köre egyébként ez. Nem fogom most ezeket uh, itt részletesebben kifejteni, hiszen ő is hozzászól majd a kollégám ebben a témában, de mindezek a pontok benne lesznek a végső jelentésben. Ami a befogadás körülményeit, minőségét, illetve a különböző eljárásokat illeti, ezek mind a közös menekültügyi politikai részei, tehát ezeket sokkal koherensebben kellene kezelni. Ezen kívül figyelembe kell venni az emberi jogi követelményeket, a Genfi egyezmény követelményeit, de van itt még néhány pont, amiket Zsapulevicseni kollégám fog majd részletesebben kifejteni egy kicsit később. Jacques Zsomot és Szilvi Szerolea kollégák is hozzá fognak majd szólni a mai napon, és ők majd felhívják a figyelmet itt a parlamenti képviselők között arra, hogy milyen jogi követelmények léteznek amelyek véleményünk szerint nem lehetnek politikai kompromisszum tárgyai, és itt az együttdöntési eljárást is figyelembe kell venni, valamint azokat az eljárásbeli garanciákat, amikre mindenképp szükségük van a menedékkérőknek. Ezen kívül külön kérést kaptunk arra, hogy a horizontális kérdésekre is koncentráljunk. Ez azt jelenti, hogy minden egyes jogi eszközt ilyetén módon kellett felmérnünk. Elbronner és Laura Lavos kollégánk két problématikát is felvetettek ezzel kapcsolatban a három intézmény együttműködésében és három oldalú párbeszédében. Külön kell beszélnünk azokról a menedékkérőkről, akik különleges elbánásban kell, hogy részesüljenek, illetve a menekültek fogvatartásáról is külön kell beszélnünk. Arra a kérdésre is ki kell térnünk, hogy a tagállamok az illegális migráció elleni harcban mennyire léphetik túl saját területüket a fellépésben, illetve hogy mi történjen azokkal a személyekkel, akik tényleg effektíve menedékkérelemmel érkeznek Európába. Mindezekben a kérdésekben még számos javaslatra van szükség, hogy létrejöjjön a közös európai menekültügyi rendszer. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amiket már most fel kell tennünk, és úgy gondolom, hogy hosszú távon gondolkodva még több tényezőre is szükség van, hogy az Európai Tanács magas ambícióinak meg tudjunk felelni, azoknak az ambícióknak, amiket a Stockholmi programban fogalmaztott meg az Európai Unió. Ari Labai kollégám fog majd a nap végén hozzászólni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk koherensé tenni a közös európai menekültügyi rendszert. Ez lesz tehát a nap egyik utolsó témája. Itt meg kell nézni a támogató ügynökséget, ami most jött létre itt az Európai Unión belül, ezen kívül az Európai Bíróság hatáskörét is. Akkor most elnök asszony, átadnám a kollégáimnak a szót, de előtte még szeretném elmondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy bemutathatjuk a tanulmány első eredményeit itt a parlament keretein belül. Reméljük, hogy ez a tanulmány hasznos lesz az önök számára, és szeretném felhívni a jelentéstevők figyelmét arra, hogy bármikor szívesen segítünk nekik a munkájukban. Tudjuk, hogy politikai szempontból, illetve technikai szempontból is rendkívül nehéz munkát kell elvégezniük. Köszönöm a figyelmet! Thank you very much. Köszönöm szépen a bevezetőt. A kulcsfontosságú témákat említette az előadó, amikről most szó lesz a részletes előadások során. most már egyértelmű akkor, hogy mi lesz a ma délutáni témánk. Akkor lépjünk tovább a program következő részét. Jean Jamat általános elvekről fog beszélni. Európai jog alapelvei, mint a menedékjogot kérők számára nyújtandó garanciák. Sok. It must be red. It should be red. It should be oh, red. Turn yours off. Turn yours off. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők. Néhány percem van, és arra kértek fel engem, mondjam el, hogy milyen okoknál fogva érdemes az európai jog általános elveiből kiindulni, és abból levonni következtetéseket az eljárási garanciára vonatkozóan a menedék jogi eljárás során. A bizottság azt javasolta, hogy felülvizsgálják a menedékjoga kapcsolatos irányelvet, a menekültek státuszát és az ezzel kapcsolatos státuszkérdéseket, és azt is, hogy milyen jogkörük van a tagállamoknak az eljárás megszabásában. A szándék az is, hogy erősítsék a minimális kritériumokat, amelyeket az eljárási irányelv jelen pillanatban tartalmaz, és amelyeket minden tagállamnak be kell vezetnie nemzeti jogába. Ebből a szempontból arról van szó, hogy meg kell határozni, milyen kritériumok alapján lehet meghatározni, hogy melyek a közös eljárási kritériumok a különböző tagállamok szintjén, és milyen jogi értéket kell társítanunk ezekhez a kritériumokhoz. A lehetséges jogi forrásokat meg kell keresni, az eljárási normákat, a különböző problémákat figyelembe véve. Ott van a Genfi egyezmény és annak jegyzőkönyve, de ez eljárási szabályokat nem tartalmaz. Egyébként az ajánlások ajánlások is vannak az ENSZ menekültügyi főbiztosa részéről, viszont egyébként nemzetközi bíráskodás vagy nemzetközi jogrend a Genfi egyezménnyel kapcsolatosan nem létezik. Ami az alapjogokat illeti, ezek már léteznek, de több ítélet született, és ebből kiderült, hogy a menedékjoggal kapcsolatos feltételeket nem szabják meg. Még ajánlások sincsenek. Az Európa Tanácsnak vannak ajánlásai, de ezek nem kötelező érvényűek. Van egy nagyon fontos aspektus, mégpedig az Európai emberi jogi Bíróság és a 2-es 3-as cikke az említett egyezménynek, ez a járulékos feltételeit szabja meg a menedékjognak, és ott van a 13-as cikk is, amelyben a minimális kritériumok szerepelnek a hatékony fellebbezés szempontjából. Ami pedig az Európai Bíróságot illeti, itt két jel lehetséges út van. Az egyik az alapjogi kárta 47-es cikke. Ez, ha életbe lép, akkor a felleviteli jogot garantálja az európai jog értelmében, és ebben minimális kritériumok is szerepelnek. Szólhatunk még az igazgatási eljárásokról, a Kárta 41-es cikke szól erről, az európai intézmények a jogkörük gyakorlása során erre kell, hogy hivatkozzanak, ebből kell, hogy merítsenek. Az eljárási irányelvet a bíróság nem ellenőrizte, vagyis nem találtunk joganyagot, esetjogot a procedurális eljárások ellenőrzésére vonatkozóan az Európai Bíróság részéről, a lényeg az, hogy a bíróság esetében nem volt erre vonatkozó vizsgálat. Ami a bíróságot illeti, és az összes többi az EU-t illető ügyeket, a bíróság ítéleteit, a hatékony, hatásos igazgatási szintű eljárás szempontjából, vagy pedig a szerződés szempontjából a fellebbezési, felleviteli eljárásokra vonatkozóan, ezek transzverzális kritériumok. A konklúzió az, hogy itt csak az általános európai jog elveire hagyatkozhatunk, ahogy azt az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata mutatja, és általában az Unió bíróságai, ahogy ezt mutatják. Ami az eljárást illeti, és az ezzel foglalkozó csoportot, egy katalógust, elveket tartalmazó katalógust próbáltunk összeállítani a joggyakorlat alapján, és ennek alapján átültethetők a különböző eljárások a nemzetközi védelem szempontjából. Ez az elemzés meglehetősen veszélyes, mert nem mindig tudunk hagyatkozni a joggyakorlatra, a katalógus pedig megvizsgálja a jelenlegi irányelv hiányosságait és az előrelépéseket is, amelyeket a bizottság javaslata alapján irányoztak elő. Átadom a szót kolléganőmnek, Szárolea asszonynak. Egyébként két konkrét példát fogunk hallani arra vonatkozóan, hogy ezeket a lépéseket milyen felállás esetén lehet megtenni. Köszönöm szépen. Ami a két konkrét példát illeti, nagyon kevés az időnk, viszont nézzük meg, hogy a jelenlegi szöveg milyen problémákat vet fel, és a javaslat. Az első példa, ami nagyon jól bemutatja a nehézségeket, az pedig a az ingyenes védelemhez való jog a menedékkérők esetén egyrészt a hozzáférési feltételek, másrészt pedig az eljárás első feltételére, első fázisára vonatkozó kérdésekről van itt szó, az igazgatási eljárásra. A kérdés az, hogy ezt az extenziót a nemzetközi jogrend, joggyakorlat kötelezőnek tekinti. Mit lehet a joggyakorlatból levonni? Ahogy Jacques Semut szólt, a bíráskodás alapján hogyha különösen sérülékeny jogalanyról van szó, és hogyha nagyon fontos kockázatok állnak fenn a jogsértés szempontjából, akkor esetleg, a, és ha a joggyakorlat a az ingyenes jogsegély, a jogi segítségnyújtás kötelezővé teszi. A másik pedig a szuszpanzív, felfüggesztő jellege az eljárásnak, vagyis hogyha például kitoloncolási döntés, határozat születik, akkor milyen haladékot kaphat a jogalany. Egyébként a bizottság a különböző eszközökben azt javasolta, hogy a fellebbezést effektívnek csak akkor lehet tekinteni, hogyha a területről való kitoloncolás felfüggesztése lehetséges. Ami a bíróságot illeti, ez Utóbbi a menedékkérés esetében nem merülhet fel, hanem inkább a két jogi probléma között evidens a kapcsolat, és ma ebből levonhatjuk, hogy annak kötelezettsége, hogy a felfüggesztő jelleget elismerjék, ezt szükségesnek kell kimondani a menedékkérés szempontjából. Ezt a két példát szerettem volna most elmondani, hiszen nincs több időnk, majd még visszatérünk ezekre a vita során. Köszönöm. Oh, Köszönöm szépen. A két téma, amit említett, ez is majd a vita témáját képezi. Parlamentben is sokat beszélünk ezekről a témákról, de biztos vagyok abban, hogy nemzeti szinten is, nagyon érdekes kérdéseket vetett föl. Ebben a szekcióban az utolsó hozzászóló Francesco Majani. Azt kértük tőle, hogy foglalkozzon azzal a témával, hogy megbízhatnak-e vajon a tagállamok egymás menekültügyi rendszerében. Ez az a kérdés, ami számos alkalommal fölmerült nálunk. Hogyha lehet bízni ezekben a rendszerekben, ennek mi a hatása? Ha nem lehet bízni, akkor ez mit is jelent az eljárás van résztvevő közvetlenül érdekelt személyek számára. Francesco. Thank you, Mrs. Chairwoman. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt képviselők, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Valóban nagy megbecsülés a számomra, hogy felszólalhatok egy ilyen érdemes hallgatóság előtt. Philip de Boyker emlékeztetett minket arra, hogy kevés az időnk, úgyhogy a témák közül csak egyel tudunk foglalkozni a Dublini rendszerek kapcsolatban. A többi téma a jelentésben szerepel természetesen, de nagyon szívesen fogadok majd kérdéseket, hogyha az idő ezt lehetővé teszi. Ahogy Lambert asszony mondta, politikailag és jogilag is nagyon érdekes ez a kérdés. Vajon bízhatnak-e a tagállamok egymás menekültügyi rendszerében? De mielőtt belemennénk ennek a részleteibe, először pontosítsuk, hogy ebben a kontextusban mit is jelent a bizalom. Ebben az esetben a bizalom azt kellene, hogy jelentse, hogy azt jelenti, hogy bízhatunk abban, hogy egy menekült jogot kérő egyik tagállamból egy másik tagállamba utazásakor nem kerülhet-e másfajta elbánás alá, esetleg negatívabb elbánásban részesül egyik országban, mint a másikban. Bízhatunk-e abban, hogy a visszautisítás tagadó, a no refoulement szabályt minden ország betartja -e? Tehát ebben a kontextusban a bizalmat mi így értelmezzük. Aztán talán érdemes azt is pontosítani, hogy a no reformon teljes tiszteletben tartása az a mérföldkő, amin a közös európai menekültügyi rendszert kikívánjuk alakítani. Azt is érdemes továbbá megjegyezni, hogy a nemzetközi jog alapján a tagállamok tiszteletben kell, hogy tartsák ezt az elvet mindig, beleértve azt az esetet is, amikor egy másik tagállamba szállítanak át a Dublini keretek között egy menekültet. Az Európai Emberi Jogi Bíróság nagyon egyetemben fogalmaz ebben a témában, a tagállamok nem bízhatnak automatikusan a Dublini rendelet szerinti intézkedésekben, és valójában az, hogy egy másik tagállam fog felelni azért, hogy a kérelmet vizsgálja, nem mentesíti az eredeti országot a felelősség alól a no reform betartása tekintetében. Valójában bízhatnak-e tehát ezek a tagállamok az egymás menekültügyi rendszerében? A kérdésre a válasz a Genfi konvenció és az Európai Emberi Jogi konvenció alapján, hogy minősített bizalom fönnáll-e? Tehát nem abszolút bizalom, nem vak bizalom. Mit jelent ez, hogy, biz, hogy minősített bizalom? Egyrészt az összes tagállam egyúttal a Genfi konvenció és az Európai Emberi Jogi Konvenciónak a részese. A feltételezés azt kell, hogy legyen, hogy a tagállamok ebből eredő kötelezettségeiket teljesítik. Másrészt a nemzetközi jogalkotásban egyértelmű, hogy fönn kell álljon a lehetősége, hogy egy tagállam egy menekült jogot kereső személyt nem enged át egy másik országba, hogyha úgy ítéli meg, hogy egy elfogadhatatlan standard alá esik abban a bizonyos másik országban a menekült védelme. Tehát ez a lehetőség, hogy a Dublini szabályok szerint ne engedjünk egy menekültet, illetve ne adjunk át egy menekültet egy másik tagállamba, ezt hívják szuverenitási klauzulának, tehát erre van lehetőség a Dublini keretek között. A tagállam dönthet úgy, hogy a felelős tagállamnak nem adja át, vagy a felelős államnak nem adja át a személyt. Remélem egyértelműen fogalmaztam eddig, ez nem jogi szempont, és ez nem opció. Ez egy abszolút szükséges feltétel ahhoz, hogy a nemzetközi menekültjogi védelmi szabályokat teljesítsük, és ezeket a felelősségeket teljesítsék a tagállamok. A gyakorlatban a jelenlegi helyzetben. Ez a garancia nagyon-nagyon fontos, úgyhogy ezt sosem szabad elfelejtenünk. Mindannyian tudjuk azt, hogy változóak ezek a szabályok, a menekültjogi szabályok az egyes tagállamokban, és az UNCHR-nek a szabályt is tudjuk, hogy, hogy az onnan származó információk alapján is tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem teljesen felelnek meg a nemzetközi standardoknak. Tehát ez a szuverenitási klauzula elvileg és gyakorlatban is nagyon fontos. Ugyanakkor kétségtelen, hogy nem elégséges ez a klauzula, és a visszafordítási garanciát meg kell erősíteni. A bizottság a Dublini rendszer reformjaként azt javasolja, hogy teljes mértékben tehát támogatnunk kell teljes mértékben a bizottsági javaslatot, hiszen a Dublini eljárásba be kívánnak vezetni a teljes hatékony rendszert, hogy biztosítani lehessen a védelmet. Tehát ez a jelen és a közeljövő. Mit mondhatunk a távoli jövőről? Lehetséges-e az, hogy kialakítsunk egy közös európai menekültjogi rendszert, és hogy egy abszolút bizalmi szabályt felállítsunk. Más szavakkal lehetséges-e, hogy teljes mértékben például a szuverenitási szabályt föl lehessen számolni, és hogy csak a visszafordítási elv alapján működjön, ez a rendszert. Azt mondanám, hogy Amennyiben a közös európai menekültjogi rendszert a jelenlegi vonalak mentén alakítják ki, akkor ezt nem tartom lehetségnek. Mielőtt a következtetéseket levonom, ebbe szeretnék részletesen belemenni. Hogyha kialakul a jelenlegi vonalak mentén ez az európai rendszer, akkor itt két strukturális elemet kell figyelembe venni. Az egyik a menekült jogot kérők befogadása, és a panasz vizsgálata a tagállami döntés szinten marad, természetesen harmonizált jogi keretek között a második, hogy nemzetközi jog alapján az egyedi tagállami feltétel, felelősségek és feladatok a jelenlegi szinten maradnak. Tehát, hogyha ezt a két elemet elfogadjuk, és a szuverenitási klauzula ma jogi szükség, akkor úgy gondolom, hogy ez a holnap, a jövőben is így lesz. És ahelyett, hogy szabályzatok alapján dolgoznánk ki teljes, feltétlen bizt, bizalmat, a bizalmat folyamatosan kell és lehet felépíteni a közös európai menekültjogi rendszerben az alapjait kell megerősíteni a bizalomnak, teljesen meg kell, hogy ez feleljen a nemzetközi jognak, megfelelő garanciát kell biztosítani arra, hogy a jogokat minden tagállam teljes mértékben tisztelten tartja, ezt ellenőrizni, felügyelni, monitorozni kell, kapacitásépítésre is szükség van. Hogyha ez mind megvalósul, akkor a dabloni átadási rendszert még mindig jogi okokból fön, lehet, hogy fönn kell tartani, de a gyakorlati szerepe valószínűleg el fog tűnni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, és köszönöm az összes felszólalónak, hogy érdekes és gyakorlati aspektusokat, kérdéseket festenek le számunkra. Hiszen ezekkel kell, hogy foglalkozzunk, amikor a menekült jogi ákit akarjuk frissíteni, a bizalom az valóban az egyik olyan kérdés, amire ma délután valószínűleg sokszor még vissza fogunk térni. Tudom, hogy néhányan már is jelezték, hogy szeretnének vagy rövid megjegyzéssel élni, vagy kérdést szeretnének föltenni. Kérek mindenkit, hogy két percre korlátozza a felszólalását, hogy minél több embert meghallgathassunk. Az első hozzászóló, akit üdvözölnék is, Thomas Krull is. Vážení přátelé, rád bych vás v krátkosti informoval o projednávání azylového balíčku. Senát se azylovou oblastí důkladně zabývá. Köszönöm szépen. Szeretnék beszámolni arról, hogy a cseh köztársaságban mi a helyzet a menekültjogi csomaggal. A szenátus megvizsgálta a dokumentumokat, és véleményt is mondott erről. A cseh szenátus egyetért avval, hogy további harmonizáció történjen ezen a területen a jövőben. Ugyanakkor a cseh szenátus azt is hangsúlyozta, hogy bizonyos irányelvek esetén kevés a rendelkezésre álló idő az új javaslatok és a végrehajtási kötelezettség között, és ezért kifejtette azt a véleményét a szenátus, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő idő az összes aspektus vizsgálatához. A dokumentumokat előre kéne pontosítani, még a végrehajtási kötelezettség előtt. Ugyanakkor a szenátus azt javasolja, hogy a menekült kérők közvetlenül ne kapjanak közvetlen hozzáférést a munkaerőpiachoz, hiszen itt visszaélésre is lehetőség lenne. Nagyon sokszor gazdasági jogból érkeznek a menekültek és így megkerülnék esetleg a gazdasági menekülteket szabályozó rendeleteket. A Dublini rendszer módosítása esetén az a véleményünk, hogy nem kell azt módosítani, és az sem egyértelmű számunkra, hogy az Európai Bizottság milyen alapon tud véleményt mondani arról, hogy valamely tagállamnak foglalkoznia kell, vagy nem kell foglalkozni bizonyos menekült Elnézést, a mondat végére lemaradtam. Köszönöm szépen a tájékoztatást a cseh szenátus véleményéről egy sor téma esetében a Dublin, illetve ez a időkérdés, hogy mennyi ideje van a tagállamoknak arra, hogy egy rendszert bevezessenek. Ez is egy olyan kérdés, ami már fölmerült itt a parlamentben. Ellen Flothöl szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném felhasználni jogi szakértőink jelenlétét, és feltennék nekik kérdést azzal kapcsolatosan, hogy milyen következményei vannak szerintük annak, hogy az Európai Unió csatlakozott az Európai Emberi Jogi Egyezményhez. Egyrészt a két bíróság joggyakorlata szempontjából, a másik pedig, hogy milyen jogorvoslati lehetőségeket látnak önök ennek nyomán, vagyis annak nyomán, hogy az EU az Európai Emberi Jogi Egyezményt ratifikálta. Milyen jogorvoslati lehetőségek léteznek a menedékérők számára. A másik pedig lehet-e jobban erőteljesebben közösségi jellegű menekültügyi rendszer Európában, figyelembe véve az elutasításokat, sokszor nincs legitim alapja annak, hogy legyen egy végső jogorvoslati lehetőség, miután a tagállamok jogi lehetőségeit valaki kimerítette. A másik pedig a nemzeti bíróságok, a nemzeti bíróságok hogyan foglalkoznak az elmondottak alapján a jogorvoslati kérdésekkel. Sophie Kion tett fel egy kérdést. A nemzeti parlamentek képviselőit is kérjük arra, hogyha van valami hozzáfűzni valójuk, akkor tegyék meg, úgyhogy ne csak az EU domináljon itt. Sophie, a szó. Köszönöm, gyorsan fogom ezt feltenni, ezt a kérdést, mert az első általam feltendő kérdésekkel kapcsolatosan már hallottunk egy kérdést, vagyis a jogorvoslattal kapcsolatosan szerettem volna én is kérdezni, és ez nagyon hasznos, hogyha erre kitérnek a szakértők. Két gyors kérdésem van, az egyik a harmadik, a biztonságos harmadik ország koncepciója. Én az eljárási irányelv egyik előadója vagyok, úgyhogy ez a téma nagyon fontos számomra, ami a biztonságos harmadik országot illeti ezt a koncepciót, és az európai lista fogalmának elvetését, vagyis hogy milyen nehézségei, tudjuk, hogy nehézségeik voltak a tagállamoknak, hogy megegyezenek a listában. Hogyan lehetne ezt a referenciát, ezt a fogalmat a felülvizsgált irányelvben megtartani, vagy hogyan lehetne ezt módosítani, vagyis hogyan jelöljenek ki a tagállamok biztonságos harmadik országot. Ugyan ezt a vonalat követi a következő kérdésem, az el, a biztonságos európai ország koncepciójáról van itt szó. Amióta kibővült az EU, ez a fogalom, ennek már nincs meg a létjogosultsága, és nem is használták ki nagy mértékben mindez idáig a szövegekben önök szerint mi a jövője ennek a fogalomnak. Az árnyék jelentéstevők ülésén föltettük ezeket a kérdéseket, végleges választ nem találtunk rájuk. Például megkérdeztük azt, hogy mely pillanattól kezdve lehet egy szemét menedékkérőnek tekinteni, a szószoros értelmében véve, mert ez a 72 órás határidő, ami az eljárási irányelvben szerepel, vagyis a megérkezés és a menedékkérés beadásának beadása között eltelt időről van szó. Szeretném tudni, hogy mit lehet ennek értelmében határidőnek tekinteni. Elnök, köszönöm. Hallottuk ezeket a nehéz kérdéseket. Ki szeretné kezdeni a válaszadást? Az én szerepem nagyon egyszerű lesz, hogyha megengedék a válasz elhalasztását kicsit későbbre, vagyis akkor, amikor Henri Label fog hozzászólni, mert ő bővebben fog válaszolni erre a kérdésre, ki fogja fejteni álláspontját erre vonatkozóan. Most nincs erre időnk, és ami az eljárást illeti, Jacques Zsemot és Szévé Szároliá kollégámnak, kollégáimnak adnám át a szót a válaszadásra. Igen, talán vissza térnék a hatékony jogorvoslat kérdésére. Amikor összehasonlítjuk a két bíróság joggyakorlatát, a az Európai Emberi Jogi Bíróság és az Európai Bíróság joggyakorlatát, akkor azt látjuk, hogy itt a szuszpenzív effektust garanciának tekintik a hatékony, hatásos jogorvoslat szempontjából. Azt látjuk a határozatokból, hogy amikor az EU jogról van szó, akkor olyan intézkedéseket kell meghozni tudni, amelyek a jog lényegét garantálni és védeni tudják. Itt például az időleges interim measures, időleges intézkedésekről szólnék. Az Európai Bíróság mint mondtam, általában a kitoloncolásra, visszafordításra, kiadatásra összpontosít, és a minimum minimuma, amit levonhatunk az Európai Emberi Bíróság joggyakorlatából, egyébként ez nem is mindig világos, mert néhány határozat általánosságban azt mutatja, hogy minden jogorvoslatnak halasztó jellegűnek kell lennie, Más határozat árnyaltabb, láttunk ilyet Franciaországban, és abból azt olvashatjuk ki, hogy a jogorvoslatnak lehet szuszpenzív hatása, de elő kell irányozni annak lehetőségét a lényegi jogorvoslat mellett, hogy valamilyen időleges intézkedést kérjenek, és ebben a felfüggesztést vagy halasztást kérjék. Ez nem jelenti mindig az, hogy felfüggesztés van addig, amíg végleges határozatot nem hoz a bíróság, de legalább addig, amíg megállapítják azt, hogy az ügyet lehet-e védeni. Ami pedig a kitoloncolást illeti, a kitoloncolástól egészen a negatív határozatig a menedékkérést illetően, ebben az időszakban azt láthatjuk, hogy amikor nemzetközi védelmet kér nek azért, mert valaki menekült, vagy pedig a szubszidiáris feltételek miatt, akkor ez azt jelenti, hogy ennek nincs mindig jogorvoslati következménye, de hogyha ez a szuszpenzív effektus megvan, akkor előzetesen lehet kérni a kérelem előzetes vizsgálatát. A jelenlegi procedúrában egyszerűek a dolgok, ez az aspektus is, mert az irányelv a tagállamokhoz utalja vissza az ügyeket, de azt mondja, hogy nemzetközi kötelezettségeiknek tegyenek eleget, és ez általában azt jelenti, hogy a két bíróság joggyakorlatát kell figyelembe venni, de emellett, vagy ezen kívül nincsenek igazán közös garanciák. A felülvizsgált irányelv, hogy azt a bizottság javasolja, azt mutatja, hogy amit a jogorvoslat hatékonysága illeti és a szuszpenzív vagy felfüggesztő jellegű hatást, ezt lehet minimális kívánalomnak tekinteni az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata alapján, de hozzá kell tenni, hogy az Európai Bíróság joggyakorlata is ehhez csatlakozik. Az esetek többsége, hogy ezt a bizottság előírja, amikor nemzetközi védelmet kérnek, akkor itt nem arról van szó, hogy nem fogadják be az ügyet, mert úgy tekintik, hogy egy másik állam felelős, hanem ezekben az esetekben a szuszpenzív hatás azonnal életbe lép hogyha valamely állam elfogadhatatlannak tekint eh, egy-egy ügyet, akkor eh, nem automatikus egy tagállam részéről a szuszpenzív eh, intézkedés, hanem olyan eljárást indít meg az adott tagállam, amely majd ezt a felfüggesztést lehetővé teszi, és a felfüggesztés érvényben lesz mindaddig, amíg a bíróság nem válaszol a felfüggesztési kérelemre. A harmadik módosítás, amit a bizottság javasolt, a következő, ami pedig a határ eljárásokra vonatkozik, ezek mindig szuszpenzív vagy felfüggesztő jellegűek lesznek, addig, amíg egy, az adott érintett állam nem nyilatkozik meg. Egyébként a, ezért van szükség a nemzetközi normák katalógusára, és arra, hogy mi a kötelező, a joggyakorlat értelmében, és mi az, ami politikai értelemben véve vitatható, mert tudni kell, hogy a joggyakorlat mit követel meg jelen pillanatban. Ami pedig a felfüggesztő hatást illeti és a bizottság javaslatát, úgy érezzük, hogy tovább lehetne lépni, és ezt tovább lehetne vitatni, hiszen minden egyes jogorvoslat vagy fellebezés esetén van felfüggesztési effektus, de meg kell nézni, hogy mi az, ami nem fogadható el jogi szempontból Konkrét példákat is nézhetünk, de átadom a szót eh, Szárojela asszonynak a jogi problémák miatt. Köszönöm szépen. Valóban az imént nagyon röviden foglalkoztam, és csak annyit mondtam el a jogsegéllyel kapcsolatban, hogy ez kötelező jellegű. Tehát, hogy az ingyenes jogsegély kötelező jellegű. Ami a kötelező jelleget illeti, mint ahogy elmondtam, nem kell külön döntést meghozni ebben a kérdésben, sem nemzetközi szinten, sem pedig közösségi szinten, tehát automatikusan jár az ingyenes jogsegély a menedékkérőknek. Viszont különböző ágazatokban azért van egy olyan joggyakorlat, ami két kritériumot alkalmaz, annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni, hogy a menekült kérő, vagy a menedék kérő megkaphatja-e ezt az ingyenes jogsegélyt. Igazából van egy harmadik kritérium is, de a két kritérium a legfontosabb. Az egyik, hogy mennyire sebezhető a menedékkérő, ez tehát az egyik kritérium, a második kritérium pedig az alkalmazandó jog kérdése. Amennyiben az alkalmazandó jog valamilyen alapjog, például egy visszafordítás elleni fellépés, vagyis hogyha veszélyes lenne a visszafordítás, mondjuk esetleg kínzás lehetősége merülne fel, vagy veszélybe kerülne az adott személy, akkor nyilván alkalmazni kell az ingyenes jogsegélyt. Úgy gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű már a jog végrehajtásának folyamatában, hogy ez hogy történik. Az administratív folyamatban, a közigazgatási folyamatban viszont azt tudom elmondani, hogy azt kell megnéznünk, hogy az adott esetben mennyire pertinens, mennyire releváns az ingyenes jogsegély. Tehát itt nem feltétlenül arról beszélek, hogy mennyire nagylelkű a rendszer, hanem hogyha megnézzük a konkrét esetek értelmezését és az eljárási garanciákat, amiket az igazgatási stádiumban adunk meg a menedékkérőknek, ez azt mutatja, hogy viszonylag magas szintű az igazgatási stádiumban az eljárási garanciák végrehajtása, és ez tulajdonképpen pozitív a tagállamok számára is, ugyanis leegyszerűsíti az eljárást. Azt hiszem, hogy egy cseh parlamentnek is ez megnyugtató válasz kell, hogy legyen. Nyilván ők szeretnének fellépni a hamis menedékkérők ellen, vagy azok ellen, akik gazdasági menedékkérők, ez érthető. És hogyha az eljárási garanciák szintjét növelni tudjuk, az mindenképpen hasznos lesz mindenki számára, hiszen így könnyebb kiszűrni azokat, akik valóban sebezhetőek és valóban védelemre szorulnak, és könnyű kiválasztani azokat, akik nem jogosultak erre a fajta védelemre. Itt még mindig az igazgatási stádiumról beszélek, felvettük a kapcsolatot természetesen a civil társadalommal és a szakértőkkel is, és ők is úgy gondolják, hogy mindenképpen fontos, hogy a megfelelő garanciákat ehhez az, úgy, ez, az úgynevezett szóbeli stádiumhoz kössük. És hogyha már a jogsegéről beszélünk, akkor az ingyenesség nagyon fontos figyelembe, hogy általában milyen helyzetben vannak a menedékkérők. Természetesen ennél messzebbre is mehetnénk, de most nem szeretnék technikai részletekben elveszni hogyha a jelenlegi joggyakorlathoz hozzáveszük a diszkrimináció ellenesség alapelvét olyan sebezhető személyek esetében, mint amilyenek a menedékkérők, akkor mindez megint csak azt bizonyítja, hogy igenis az ingyenes jogsegélyre szükség van. Ennyit szeretnék az ingyenes jogsegély témakörében elmondani. De volt itt még egy kérdés a biztonságos harmadik országokról, és itt két alkérdés is volt. Először is, hogy ezt a koncepciót egyáltalán meg kellett tartani, hogy ez hasznos-e. A második kérdés pedig az, hogy európai szinten kell -e értelmeznünk ezt, vagy pedig nemzeti listákat kell létrehozni. Először is a biztonságos harmadik ország koncepciójáról talán naívan, egy kicsit leegyszerűsítve a dolgokat, azt mondhatnánk, hogy meg kell kérdeznünk magunktól, hogy van-e értelme annak, hogy fent, fenntartsuk ezt a koncepciót, amennyiben mindannyian megegyezünk abban, hogy azok a menedékkérők, akikre alkalmazzuk ezt, azok milyen szintű védelmi eljárási garanciákat kapnak, ugyanolyan szintűt, mint mindenki más, pedig az ő esetükben nagyon komoly következményei lehetnek a visszafordításnak, amennyiben egy nem biztonságos országba kell őket visszaküldeni. De hogyha úgyis ugyanolyan szintű a védelmi szint és az eljárás garancia szint, akkor csak egy túlzottan bonyolult rendszer jön majd létre, bevezetünk egy plusz koncepciót, aminek végül is nem lesz különösebb értelme. És amikor az eljárási garanciákról beszélek, vagy arról, hogy mondjuk személyes interjúhoz személyes meghallgatáshoz van-e joguk, akkor itt már a vélelmi kérdés megfordításáról van szó tulajdonképpen. Ami pedig a nemzeti listákat illeti, ez számunkra ellentmondásban van a harmonizációval és a közösségi rendszer kidolgozásával. Hallottam érveket a nemzeti listák mellett, többek között azt az érvet, hogy a közösség közösen nehezen tudna megfelelő dokumentációt szerezni ezekről az országokról, de ezzel én nem értek egyet. Hát ki tudná jobban beszerezni az információt, mint pontosan az Európai Uniós intézmények. És jobb lenne, hogyha lenne egy de minimis közös lista, mint ha össze-vissza listák lennének minden tagállamban. Köszönöm, elnök asszony. Remélem, hogy nem fognak neheztelni rám, azért, mert nem minden kérdésre válaszolok, majd a korelnökünk fog erre válaszokat adni, de kevés a rendelkezésre álló idő, ezért kettő kérdésre szeretnék csak foglalkozni. Az egyik kérdést a cseh szenátus képviselője tette föl. A Dublinnal kapcsolatban úgy gondolom, hogy ön a halasztó mechanizmusra utalt a 31-es cikkben, tehát ez a bizottsági javaslat 31-es cikkben, és feltette azt a kérdést, hogy a bizottság milyen alapon fogja felfüggeszteni az átvitelt egyik országból a másikba. Én úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslatnak megvannak az alapjai, méghozzá az alap az, hogyha megszegik a EU standard szerinti védelmi szintet, ha ez alatt van a szint, hogyha a művelet komplex és nem egyoldalú, főleg azért, mert az európai standardok jelenleg eléggé, hát ha megengedik ezt a kifejezést, kevertek. Tehát meg fogja vizsgálni a bizottság, hogy az EU jognak megfelelnek -e ezek a tagállami uh, eljárások. És hát ezt teszi a bizottság mindig is, úgyhogy általánosságban, úgyhogy ha a nemzeti jogi gyakorlatot fogja ellenőrizni EU menekültjogi standardok alapján, akkor valószínűleg ugyanolyan jól fogja tenni ezt, mint egyéb témákban. Hát ez egy EU jogi egyetemi tanárnak a megjegyzése, de minden esetre nekem ez jutott az eszembe, amikor az ön megjegyzését hallottam. Én gondolom, hogy a bizottság föl van készülve erre a feladatra. Ami pedig az európai biztonságos harmadik országokat illeti, egy gondolatot osztanék meg önökkel. Vannak bizonyos jó példák arra vonatkozóan, hogy lehet, hogy a jog valamit egyetemen megfogalmaz erről a nagyon bonyolult helyzetről, témáról, viszont gyakran vannak standardok, amelyek bizonyos gyakorlatokat lehetővé tesznek, tiltanak más gyakorlatokat, és akkor vannak vitatott gyakorlatok, amelyek kétségesek a standardok alapján. Az Európai Biztonságos Harmadik Ország klauzula záradék az egyrészt a visszafordítási szabály ne, nem tiszteletben tartása miatt alakult ki, illetve a visszaélések miatt. Most egy kérdésre kérdéssel fogok válaszolni a Lisszaboni szerződés mit jelent, amikor azt mondja, hogy a közös európai menekültjogi rendszernek biztosítani kell a visszafordítás tiltásának tiszteletben tartását. Jelenti ez az, hogy az európai menekültjogi, aki olyan szintű védelmet kell, hogy biztosítson, hogy föl sem merüljön a kétsége a visszafordítási szabály megsértésének. Ha ez az igazság, ha ez a helyzet, akkor lehet, hogy ezt az áradékot ki kell majd venni az európai eljárási irányelvből mi tehát én az én mandátumomat így értelmeztem, tehát ha a Lisszaboni szerződés azt mondja, hogy az európai menekültjogi rendszernek biztosítani kell azt, hogy minden tagállam tiszteletben tartja a visszafordítás meg nem sértését, akkor a kétséges, kételjes gyakorlatokat föl kell számolni. Hát ez volt a hozzászólásomnak is alapvetően a célja. Nemzetközi standardokat is figyelembe kell venni, természetesen még vannak itt jelentős vitatott aspektusok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Érdekes az is, hogy a tagállamok hogyan értelmezik a harmadik biztonságos tagállamokat. A tanulmányban, amit az UNCHR készített az eljárásokról szóló irányelvről, ha jól emlékszem, hogy 72 országból Mm, ahol a tagállamok között nem volt, tehát 72 olyan ország volt, amiről a tagállamok nem tudtak megállapodni, hogy ezek biztonságosak-e. Volt részleges mm, egyetértés, de volt olyan eset, amikor azt mondták, hogy a férfiak számára biztonságos, de a nők számára nem biztonságos egy bizonyos ország. Hát ez majd akkor lesz érdekes, amikor az elismerésről szóló irányelvről fogunk beszélni. Ha jól látom, se a nemzeti se az európai képviselők közül most már senki nem kért szót. Úgyhogy most egy kicsit szokatlan dolog lesz, befejezzük az első szekciót egy kicsit korábban, úgyhogy így több lehetőségünk lesz kérdések feltételére, mert nagyon jól tudom, hogy a későbbi témákhoz nagyon sokan szeretnének kérdéseket föltenni. Lebél egy sor kérdés készítettek már elő az utolsó szekcióra Lebel úrnak, úgyhogy köszönetet szeretnék mondani az első szekció résztvevőinek, előadóinak, és átadom a szót a második szekció elnökének. Köszönöm. Mesdames, et messieurs. Hölgyeim és uraim. Mesdames et messieurs, nous avons gagné un peu de temps. Hölgyeim és uraim, nyertünk egy kis időt, és azt javaslom önöket, hogy folytassuk ugyanezzel a lendülettel. Megköszönöm, ha leülnek. Azt javaslom, hogy ne vesztegessük az időnket, és minél jobban használjuk ki a számunkra fenntartott időt. Folytassuk a vitát, így megnyitom a második blokkot. Bemutatkozom, Szilvi Guillaume a nevem, és előadó vagyok a parlamentben, az eljárási irányelv előadója. Az előbb horizontális kérdésekről volt szó, én azt javaslom, hogy most némelyik horizontális kérdést vitassuk meg, nagyon sok ilyen van. Két előadót hallgassunk meg, először is Heilbrunner urat, aki a Konstanci Egyetemen Németországban professzor, és a migráció és menekült ügy irodájának felelőse is. A téma miért és hogyan tartsuk fogva a menedékkérőket. Átadom önnek a szót, uram. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mich hat es losgetroffen, auch noch über das möglicherweise heißeste Thema zu sprechen. Die Ingewahrsamnahme von Asylsuchenden ist ohne Zweifel, auch wenn alle Voraussetzungen nach dem... Köszönöm, először is a legégetőbb kérdésről szeretnék beszélni. Hogyan lehet és miért tartanak fogva a menedékkérőket? Az személy alapjogainak ez erős korlátozása. A jogalap az egyértelmű, az Európai Emberi Jogi Egyezmény 5-ös cikk 1-es bekezdése. Lehetővé teszi ez a személyek szabadságának a korlátozását, annak elkerülésére, hogy egy országba bejussanak. A bíróság jogalkotásában van egy fontos döntés, ez a szádi határozat, szádi döntés, melyben a bíróság a brit értelmezésről mondott véleményt, vagyis elfogadta azt, hogy fogva lehet tartani egy menedékkérőt, annak elkerülésére, hogy illegálisan bejusson egy másik országba. Az alapvető kérdés, amire a bíróság választ adott, hogy Elfogadható-e az, hogy ha nincs konkrét jogsértés, a közrendet nem fenyegeti, vagy e- egyéb közérdeket nem fenyeget ez a személy, akkor is fogva lehet -e tartani. Az Európai emberi jogi Bíróság a Lordok házának a pozíciójával, állásfoglalásával kapcsolatban, vagyis akik azzal indokolták a fogvatartást, hogy a illegális tartózkodást, illegális bejutást akarnak ezzel megelő, megelőzni, tehát ezért korlátozzák a szabadság jön ezeket a személyeket. Tehát ezzel foglalkozott a bíróság, illetve azzal, hogy amikor az általános érdeket megsértik, akkor lehet fogva tartani a személyeket. A bíróság azt mondja, hogy arra van szükség, hogy a az eljárás eh, része legyen a fogvatartás, és a menekült jogi státusszal kell, hogy kapcsolatos legyen, ne legyen alkalmi és önkényes ez a döntés, például amikor időt tartam alapján döntenek fogvatartásról. Ez azt jelenti, hogy arányosságot kell biztosítani ilyen esetekben. Ha megnézzük ugyanakkor a tagállami gyakorlatot, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy a az eltérés a gyakorlat tekintetében, a menedékkérők elbánása tekintetében. Az eljárásokról szóló irányelv meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján az az egyszerű tény, hogy valaki menedék jogot kér, az nem elégséges, és nem lehet elégséges arra, hogy fogva tartsák a menedékkérőt, illetve hogy ideiglenes táborban tartsák a menedékkérőt. A menedékkérőknek általában nincs dokumentum ahhoz, hogy szabályosan jusson be az országba, de ez nem elégséges feltétel ahhoz, hogy fogva tartsák. Az esetleges fogvatartás feltételeit a bizottság javaslata is tartalmazza. A javaslat szerinti feltételek között például szerepel a menedékkérő személyazonosságok meghatározása, állampolgárságának a meghatározása, bizonyos bizonyítékok felmutatása a menedékkérelem tekintetében, aztán az az indok, hogyha valamilyen eljárás már folyamatban van, amikor egy személy be akar jutni egy másik országba, és kell, hogy legyen az, a bizonyos klasszikus feltétel a közérdek és az ország érdekeinek a sértése. Ezek a feltételek egyébként és indoklások megfelelnek az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletében szereplő feltételeknek is. Kérdés, hogy be szeretnénk-e vezetni további indoklásokat. A tanácsnak vonatkozik erre egy javaslata. és véleményem szerint kellene utalni konkrét veszélyre, konkrét kockázatra és lényegi kockázatra, Tehát amikor az illegális bevándorlók számát akarja korlátozni egy ország, és egyszerűen azt akarják elérni az országok, hogy az uniónak egy másik országába menjenek be, ez, az ilyenfajta gyakorlatot, vagy ezt célot gyakorlatot korlátozni kell. Ehhez viszont eljárási, pontos eljárási szabályokat kell meghatározni. Most sajnos nem tudok ennek a részleteibe belemenni, viszont egy másik gondolatot még szeretnék önökkel megosztani. Ha mindez így van, és ez mindez helyes, akkor ugyanakkor fennáll egy kockázat, hiszen koordinációra van szükség. Amikor az átadásról már született egy döntés, és hogy akkor lehetséges-e a fogvatartás, erre vonatkozóan is szabályt kéne hozni, illetve egy általános indokot kellene meghatározni, például, hogyha a személynek a szem a kockázata merül föl. Tehát ez csak akkor lehetne elfogadható, hogyha más módszerek nem vannak rendelkezésre a személy szabad mozgásának a korlátozására. Tehát ha más eszközök már nem hatékonyak, vagy nincs lehetőség azok alkalmazására, hogyha ezt a szemét más módszerrel nem lehet helyben tartani, csak ebben az esetben lehetne ezt elfogadni. És még egy téma, amit szeretnék említeni. A minimális menekültjogi garanciáknak a biztosítása. Az időtartam tekintetében nem határoztak meg minimális feltételeket. Természetesen itt is érvényes az arányosság elva, elve. Én nem osztom azok szkepticizmusát, akik erről a szakirodalomban írnak, ott az szerepel, hogy fennáll egy olyan veszély, hogy a tagállamok hogyha nincs meghatározva minimális időtartam, akkor általánosabb fogják tenni a fogvatartását a menekült menedékkérőknek. A német alkotmánybíróság pontos leírás készített erről. Tehát van egy részletes feltételsor, ami indokolhatja a hosszas fogadtatását a menedékkérőknek. Az európai jogban az szerepel, hogy ha nincs érvényes indoklás arra vonatkozóan, hogy hosszabb ideig fogva tartsák a szemét, akkor ez nem lehetséges és a közigazgatási eljárás is ez szerint kell alakítani. Ugyanakkor vannak eltérések. Például, ha azt mondjuk, hogy hat hónap egy elégséges időszak, tehát az előbbi indokok egyikének a fennállása esetén, akkor hat hónap elteltével már csak egy súlyosabb indok esetén lehetne föntartani a fogvatartást. Hogyha például a hat hónap elteltével fennáll az a kockázat, hogy elmenekülnek ezek a személyek, eltűnnek ezek a személyek, akkor a szabadságjogok korlátozására felhatalmazást kaphatna a tagállam vagy az intézet vagy egy másik ok, hogyha a személy nem hajlandó együttműködni, akkor is meg lehetne hosszabbítani a fogvatartást. Az eljárás nyelvét illetően nem osztom azokat az ellenvetéseket, amelyek szerint észszerűen feltételezni, feltételezni lehet, hogy a menedékkérő nem érti a nyelvet, mivel nem anyanyelve. Véleményem szerint az emberi jogi egyezményen lehetne harmonizálni ezt a kérdést. Ami pedig a költségtérítést és a térítésmentes jogsegélyt illeti, ott az alapjogi karta, karta szerint kell ezt szabályozni. Még egy megjegyzésem lenne, amikor hatékony jogvédelemről beszélünk, illetve az ingyenes jogsegélyről, jogi segítségről, akkor gondolni kell ennek a gyakorlati következményeire is. Németországban ma nincs jog jogmenedékkérelem folyamatban, de például egy évtizedtel ezelőtt 500 ezer kérelem volt folyamatban, hogyha akkor a, az ingyenes jogsegélyt biztosítottuk volna, akkor lehet, hogy az összes német jogásznak, német ügyvédnek lett volna minden nap munkája, ugyanakkor nem lett volna gyakorlatilag ez megoldható. Hát Merci, monsieur. J'imagine que euh, vos propos Köszönjük szépen az előadást. Gondolom, hogy lesznek majd kérdések, sőt, nekem magam is lesz majd kérdésem. De előtte Lorenz Döbosnak szeretném átadni a szót, az Odysseus Academic Network konzulensének. Ő tehát jogi szakértőként dolgozik az Odysseusnál, és a sebezhető menedékjogot kérőkről fog nekünk beszélni. Köszönöm a szót, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők! A közösségi jog jelenlegi állása szerint megvannak azok a minimális feltételek, amelyeket alkalmazni kell a menedékkérők befogadásakor, ez lesz a befogadási irányelv. De ezen kívül vannak olyan specifikus szabályok is, amikor figyelembe kell venni azt, hogy a menedékkérő sebezhető, vagy pedig speciális szükségletekkel rendelkezik. A befogadási irányelv 17. cikkét kell figyelembe venni az ilyen speciális szükségleteknél, és itt azoknak a menedékkérőknek próbálunk segíteni, akik különösen kitett és sebezhető helyzetben vannak, hogy ezeknek a különleges igényeknek megfelelően tudjuk őket fogadni. 2007-ben elkészült egy olyan tanulmány, ami a befogadási irányelv végrehajtásáról szólt, és ebből az derült ki, hogy a 17. cikk tulajdonképpen csak írott szöveg maradt, de ennek a végrehajtása egyáltalán nem valósult meg. Úgyhogy sajnos az derült ki, hogy a 17. cikk csupán pusztába kiáltott szó, ennek a megvalósítására nem került sor. Ami maguknak a menedékkérőknek a beazonosítását illeti, hogyha nem tudjuk beazonosítani a speciális szükségleteket, akkor nyilván ezeket nem is tudjuk kezelni. De mi ennek az oka? Ennek az oka az, hogy nagyon sokféle sebezhetőségi szint van, és sajnos ezek nem mindig láthatóak, nem mindig kézzel foghatóak. Itt nem csak arra gondolok, hogy valakinek esetleg valamilyen kínzáson kellett átesnie, és ennek ugyan fizikai nyoma nincsen, de valamiért mégis az adott menekült egyszerűen elfolytja ezeket az élményeket, és nem tud ezekről beszélni. Az ilyen jellegű, nehezen kideríthető eseteket kellene feltárnunk. A bizottság új irányelv tervezetében a 21. cikk kimondja, hogy a tagállamok kötelezőek egyfajta ilyen sebezhetőségi beazonosítási rendszert elindítani. De szerintem van egy koncepcionális probléma ezzel, a, ezzel az identifikációs rendszerrel kapcsolatban. Ez pedig az, hogy a bizottság nem a sebezhetőséget jelzi meg, mint alapvető kritérium a speciális szükségleteknél, és szerintem ez a jogbiztonság szempontjából problematikus lehet. Ami a 2009. novemberi tanácsi szöveget illeti, tulajdonképpen ebben két koncepció szerepel. Az egyik a sebezhető menedékkérő, a másik pedig a speciális szükségletekkel rendelkező menedékkérő. Tehát ez a két kategória van, és nincsen semmilyen artikuláció e között a két kategória között. Tehát ez a kettő teljesen elválik egymástól. Éppen ezért a tanács szövege véleményem szerint a gyakorlatban alkalmazhatatlan. Szerintem itt alapvetően egyébként politikai kérdésről van szó, amit elég egyszerűen meg is lehetne oldani. Ezen kívül a bizottság javaslatának sokkal alkalmasabbnak kellene lennie arra, hogy jobban figyelembe vegye a sebezhető és a speciális szükségletekkel rendelkező menedékkérők igényeit. Ez az szükséges, hogy a tagállamok valóban a gyakorlatban is végrehajtsák ezeket az intézkedéseket, ami sajnos nem mindig történik meg. Akkor most nézzük meg a befogadási körülményeket. Itt sebezhető és speciális szükségletekkel rendelkező menedékkérőket kívánunk figyelembe venni, és rájuk kell az eljárási intézkedéseket alkalmazni. Itt a Dublini rendeletről és az eljárási irányelvről van szó. Hát, ami a Dublini szöveget illeti, ez tulajdonképpen hallgat a sebezhető menedékkérőkről. Ami az eljárási irányelvet illeti, illetve a Dublini rendeletet, ezek a szövegek mondjuk jó irányba mutatnak, mert vannak már olyan specifikus megjegyzések, amelyek a sebezhető vagy a speciális szükségletekkel rendelkező menedékkérőkre vonatkoznak. Ugyanakkor ezek a szövegek nem tárnak fel minden egyes következményt, ami kapcsolatban állna ezzel a két kategóriával. Nézzük először az eljárási irányelvet. Itt azt állapíthatom meg, hogy ez az irányelv nem mondja ki, hogy a tagállamok felelőssége az, hogy megfelelőképpen azonosítsák az ilyen jellegű menedékkérőket. És így megmarad az a probléma, ami a befogadási irányelvel eddig is megvolt. Tehát nagyon sokszor megérkeznek a menedékkérők, de mivel a tagállamoknak nem kötelező az azonosítást elvégezni, így sokszor ezeket a rendelkezéseket nem hajtják végre a gyakorlatban. Hogyha azokra a személyekre gondolunk, akiknek mondjuk a mentális egészsége súlyosan sérült, vagy olyan személyekre, akiket megkínoztak, megerőszakoltak, vagy valamilyen más agresszív és erőszakos cselekmény áldozatai lettek, akkor mindannyian láthatjuk, hogy milyen fontos, hogy megfelelő ellátásban és befogadásban részesüljenek. Az eljárási irányelv viszont nem tartalmazza a megfelelő rendelkezéseket, úgyhogy magukon az eljárásokon is változtatni kell. Véleményem szerint egyértelmű, hogy olyan komoly traumákon kellett átmenniük ezeknek a személyeknek, amelyek esetleg koncentráció problémával vagy emléke kiesésével, memória zavarral járhatnak. Így ezeket a személyeket egészen másképp kell, ha fogalmazhatok így, kezelni. És ezeket mindenképpen az eljárási irányelvben kellene megoldani. A második fontos aspektus az, hogy milyen sebezhetőségi szintek vannak, illetve hogy milyen módon lehet bizonyítani azt, hogy valakit a sebezhető kategóriába kívánunk besorolni. Nagyon fontos következményei lehetnek ennek a besorolásnak, úgyhogy mindenképp el kell érnünk, hogy beazonosíthatóak legyenek a sebezhető személyek, és hogy az előírt rendelkezések valóban végrehajtásra is kerüljenek. Ami pedig a Dublini rendeletet illeti, itt az a központi kérdés, hogy amennyiben jelentkezik egy személy, akit át kell szállítani egy másik országba, akkor meg kell néznünk, hogy az átszállításra alkalmas-e mentálisan, illetve fizikailag van egy olyan rendelkezésünk, ami egyértelműen kimondja, hogy csak az úgymond szállítható személyeket lehet átszállítani egy másik országba. Csak hogy a bizottság sokszor nem tartja be a saját maga által megfogalmazott alapelveket, ugyanis nem jelenik meg konkrétan a szövegben, hogy kinek kell megállapítania, hogy alkalmas-e az adott személy az utaztatásra. Tehát arról, hogy ki hozza meg ezt a döntést, nem találunk semmit ebben a szövegben. Ami a második generációs eszközöket illeti, itt már valóban transzverzálisan kezelik a speciális szükségletekkel rendelkező menedékesek ügyét, ez már nagy előrelépésnek számít, tehát örülünk ennek a transzverzális megközelítésnek. Csak hogy a jelenlegi szöveg, amit most tanulmányoznak, nem elég precíz, nem elég pontos, ráadásul hiányzik a különböző eszközök koordinációja is. Itt van az eljárás irányelv, a Dublini rendelet és a befogadás irányelv, ezeket jobban össze kellene hangolni. Ami az azonosítási eljárásokat illeti, ezeket kötelezően elő kellene írni a tagállamok számára, mert csak így lehet utána a három szöveg által megfogalmazott specifikus rendelkezéseket hatékonyan és gyorsan végrehajtani. Tehát itt vannak a modalitások, a módszerek, hogyan fogjuk ezt az azonosítási rendszert a gyakorlatban alkalmazni. Több lehetőség is van. Elképzelhető egy olyan azonosítási rendszer, ami az eszközök segítségével működik. Itt abból az alapelvből indulunk ki, hogy minden egyes eszközhöz valamilyen speciális keret kapcsolódik, Meghatározhatjuk a végcélt is, tehát a cél alapján is meghatározhatjuk az adott eszközt, ez volna az első menetrend vagy első lehetőség. Csak hogy ez a lehetőség igen nehézkes, többször kapta ezt a bírálatot. A kommunikációs csatornák nem biztos, hogy jól működnek a megfelelő eszközök között. Ez itt a probléma. Egy következő opció, vagy következő lehetőség a 21. cikk felhasználása a befogadási irányelv kapcsán. Egy teljes éven keresztül megpróbáltuk megvizsgálni azokat a tagállamokat, ahol már működik a befogadás körülményeivel kapcsolatban ez a beazonosítási rendszer, és ahol az ott dolgozó szociális munkásokkal vettük fel a kapcsolatot, ami pedig a Dublini rendeletet illeti, itt inkább talán az orvosok munkájára kellene koncentrálni, nem pedig a szociális munkásokére. Úgyhogy valahogy ezeket a szövegeket össze kellene hangolnunk, és itt is van némi időbeli probléma. És aztán van még egy harmadik opció is, az, hogy megtartjuk és alkalmazzuk a 21. cikket, és ezzel párhuzamosan azt is el tudjuk fogadni, hogy a befaményeiről szóló irányelvben előírjunk egy részletes orvosi vizsgálatot. Jelenleg a legtöbb tagállam aláveti orvosi vizsgálatnak a menedékeseket, de előírhatnánk, hogy egy részletesebb, mélyebb orvosi vizsgálatra van szükség, és akkor ezt mind a három eszköznél előírhatnánk, és így egy kis kiigazítással a Dublini esetben az időbeli kérdéseket, a timing kérdéseket is meg tudnánk oldani. Köszönöm. A kis előnyünket most behoztuk, vagyis elveszítettük. Kicsit paradox helyzet. Most pedig átadom a helyzetet, átadom a szót a következő hozzászólóknak, de még előtte Hebrerenner úrral kapcsolatosan a nyelv kérdésében szólnék. Vannak, akik nehezen tudnak beszélni, például az elszenvedett kínzásokról, és szeretném megkérdezni, hogy a nyelvre, a nyelvezetre való utalás kapcsán mit is akart mondani. Most átadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm, kedves meghívott, a kedves kollégák, amikor a menedékkérő kategóriáiról van szó, akkor emlékeztetni kell arra is, hogy itt a kíséret nélküli kiskorúakról is szó van, az idősekről, a terhes kiskorú gyermekekkel érkező egyedülálló szülőkről, mozgássérültekről, stb. Az ezen menedékérők kategóriájának beazonosítása az egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen a tagállamok részéről és az EU részéről. A gyakorlat azt mutatja, hogy a tagállamok által alkalmazott technika pozitív, de ritka az az eset, amelyet pozitívként említhetnénk meg a rendelkezések alkalmazását illetően. Az eddigi tanulmányok azt mutatják, hogy néhány tagállam csak két-három vagy egy előbb említett kategóriával foglalkozik, a kíséret nélkül érkező gyermekekkel például. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a minimális normákra vonatkozó irányelv tervezet a védelmet illetően 20-as, 21-es cikk. Nos, itt a kíséret nélkül érkező kiskorúakkal foglalkoznak, a többi kategóriával pedig nem. Úgy látom, hogy érdemes erről az aspektusról beszélni, itt közös álláspontot kellene kidolgozni, kritériumokra van szükség, kritériumokat kellene kidolgozni. Minden egyes tagállamba érkeznek sebezhető, speciális szükségletekkel rendelkező menedékjogot kérő személyek a menedék kérelmi rendszerekre nagy nyomás nehezedik egyes európai országokban. Köszönöm a figyelmet. Merci beaucoup. Voulez-vous réagir tout de suite ou est-ce que je prends tout de suite? Elnök szeretne rögtön reagálni erre Laurence. Döbos asszony. Szerintem a kiskorúak kérdése, egyedül érkező kiskorúak kérdése igen fontos. Kérem, hogy akkor válaszol, majd ezt asszonynak fogom megadni a szót. Válasz. Ön a listáról szólt, az előbb kérdező úr. A listáról én nem beszéltem, de ez a lista nyitott, nem zárt lista, ehhez még hozzá lehet fűzni újabb elemeket. Minden, bármely szemét lehet sebezhetőnek tekinteni, attól függetlenül, hogy melyik kategóriához tartozik, mozgássérült, idős személy, kiskorú, stb. Ezt ki kell emelni. Legalábbis a befogadás feltételével foglalkozó irányelv esetében, mert a az eljárási irányelv esetében a javaslat már lezárt javaslat. Ön kiemelte azt is, hogy külön figyelmet kell fordítani a kiskorúakra, a kíséret nélkül érkező kiskorúakra különösen. Ez igaz. A szöveg és a tanulmányozott eszközök nagyobb hangsúlyt fektetnek a kiskorúakra, a kíséret nélkül érkező kiskorúakra, és egy másik kategóriára is, erről én szóltam az előadásomban, mégpedig azokra, akiket megkínoztak, a kínzás áldozataira. És ez igenis jogos, mert a sebezhetőség esetében nehéz mércét felállítani, az biztos, hogy egy gyermek, ha kiskorú, és a forciori egy elszigetelt gyermek mindenképpen sebezhető állapotot jelent. Ön kiemelte azt is, hogy néhány tagállam nem ismeri el a sebezhető menedékkérő körében csak bizonyos kategóriákat ismer el. Ez így van. A 2007-es tanulmány során ezt tapasztaltuk. Az evidens, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a sebezhető menedékkérők fogalmát jól kezelik, ez meglehetősen jól működik. Vannak országok, ahol igen pozitív dolgok tapasztalhatók. Jó lenne, hogyha a parlament megismerné ezt a tanulmányt, mert a jó gyakorlatokat leírja a tanulmány, ezek egyszerű és nem mindig költséges eljárások, melyek alapján azos lehet ezeket a személyeket. Viszont vannak olyan államok, amelyek nem veszik figyelembe megfelelő módon a sebezhető személyek helyzetét. Akkor most Köszl úrnak adom át a szót, aki Ausztriából érkezett. Köszönöm. Beszéltünk a minimum rendelkezésekről, amit az eljárásoknak tartalmaznia kell. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a teljes időkeretet, vagyis nagyon fontos, hogy az eljárások gyorsak legyenek, de ugyanakkor hatékonyak is legyenek. Minél gyorsabban lezárul az eljárás, annál inkább tisztában, tiszteletben tudjuk tartani a menedékkérőnek az emberi jogait. Viszont az is nagyon fontos, hogy a menedékkérő a teljes folyamatban részt vegyen, hogy az eljárás simán, hatékonyan folyjon le. Természetesen biztosítanunk kell azt is, hogy az eljárás a menedékkérőt támogatja, vagyis megfelelően részt tudjanak venni aktívan az eljárásban. Ne legyen annyira bonyolult az eljárás, és ne legyen teljesen egységes az egész Európai Unióban, hogy igazából ne is tudjanak benne részt venni aktívan a menedékkérők. Köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy hogy csináljuk még meghallgatunk akkor egy kérdést, és utána jönnek a válaszok. Két kérdés sorom lenne. Igazából az egyik témakör az a fogvatartás kérdése. Ez egy nagyon komplikált, bonyolult kérdés. Ha jól értettem az előadásból, a javaslat az, hogy legyen még egy rendelkezés, például, hogy fennálljon az a feltétel, hogy eltűnik ez a menedékkérő. A definíciókat talán pontosítani kellene, és meg kellene vizsgálni mindennek a költség hatását is a tagállamokban. A második témakör, ami nagyon is érdekelne, a sebezhető személyek kérdése. Hogyan tudjuk a legjobban szolgálni az ő érdeküket? Beszéltek néhány konkrét kategóriáról olyan személyekről, akiknek speciális figyelemre van szükségük, vagy különleges ellátásra, például gyermekek, problémákkal rendelkező e, felnőttek, vagy különleges szükségletekkel rendelkező feltételek. Milyen intézkedéseket kellene hozni, hogy megvédjük őket? Hogyan tudjuk például az azonosítási eljárást úgy lefolytatni, hogy a szükségeket pontosan fel tudjuk mérni, hiszen vannak olyan szükségletek, amelyek esetleg nem evidensek. Talán néhány példával tudnák ezt illusztrálni. Rendben, akkor először is Heilbronner urat kérjük, hogy válaszoljon az eljárással és a nyelvekkel kapcsolatos kérdésre. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy különbséget kell tennünk a fogvatartás és a szabad mozgás korlátozása között. Nagyon fontos, hogy legyenek jogi eszközeink, és ezek egyértelműen meghatározzák, hogy hogyan kell kezelni, hogyan kell foglalkozni a menedékkérővel. Tehát csak pontos eszközök is rendelkezésre kell, hogy álljanak, de pontos szabályoknak is rendelkezésre kell állni, és speciális szabályoknak, amelyek nem az általános fogvatartásra vonatkoznak. És ugyanakkor van egy elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy megfelelően tudjunk kezelni a menedék kérelmet, ahhoz pontos határidőket kell meghatározni, és a lehető leggyorsabban kell az eljárást lefolytatni. A konkrét kérdésre rátérve, úgy gondolom, hogy ki kellene terjeszteni a rendelkezések hatáját, vagyis hogy ha nem szükséges, ne vonjuk meg a szabadságot a menedékkérőtől hiszen akkor ellentmondásba kerülünk a saját céljainkkal. Természetes, hogy nem célunk a szabadság jogai korlátozása, ugyanakkor kell, hogy legyenek bizonyos specifikus szabályok. Pontos okoknak fönn kell állni ahhoz, hogy korlátozni legyen, lehessen valakinek a szabadságjogát. Nem lehet például csak azért korlátozni egy ember szabadság jogait, mert menedékkérelmet nyújtott be tényleg jogilag védhető feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy személyt megfosszunk szabadságjogaitól, fogva tartsunk, vagy fogva tartsunk egy menedékkérről. Tehát egy tényleges oknak kell lennie, egy tényleges indoknak kell fennállnia, amit egy bíróság előtt megfelelően meg lehet védelni. Jogilag védhető, komoly kell, hogy legyen ez a feltétel, és specifikus kell legyen. Nem lehet csak egy általános feltétel, hogy esetleg el fog tűnni ez a menedékkér például, és nem lehet például nagy számú menedékkérőt fogva tartani csak azért, mert esetleg szem előtt éveszti őket a hatóságok. Persze ennek vannak pénzügyi hatásai, bizonyos tagállamok nagyon jól ismerik ezt, vannak becslések is arra vonatkozóan, hogy milyen költségeket jelent mindez. Nekem nincsenek általános adataim, és nem ismerem a kérdésnek a pénzügyi aspektusait. Köszönöm. Akkor most nézzük a második részt a sebezhetőségi kategóriákkal kapcsolatban, illetve az ehhez kapcsolódó védettségi szint. De Vos asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, két aspektus volt a kérdésben, és szerintem nézzük meg egy példán, hogy hogyan lehet a különböző kategóriákat beazonosítani. Sőt, két ellentétes példát is mondanék. Először is nézzük a sebezhető menedékkérőket. Itt ugye vannak gyermekek. Mi történik, hogyha megérkezik egy gyermek, és egyedül van, akkor mondjuk elég könnyű megállapítani, hogy valójában sebezhető szeméről van szó, és azt is könnyű megállapítani, hogy milyen fajta segítségre van szüksége. Ehhez meg kell néznünk, hogy kísérete vagy kíséret nélkül érkezett ez a gyermek. Amennyiben kíséret nélkül, akkor mindenképpen egy felelős személyt egy képviselőt kell kijelölni mellé. Ami az elhelyezését illeti, nyilván normális életkörülményeket kell biztosítani a saját életkorának megfelelően. Tehát a játékra kell neki lehetőséget biztosítani arra, hogy kimenjen a szabad levegőre, hogy iskolába járjon. Tehát ezek azok a minimál követelmények, amiknek meg kell felelnie. De hogyha egy másik példát nézünk, mondjuk egy felnőtt szemét, valaki, aki kínzáson esett át, megérkezik ez a személy, és már említettem, hogy hét olyan tagországgal együttműködtünk egy évig, ahol eléggé előre haladott a sebezhető személyek beazonosításának gyakorlata. Tulajdonképpen azt tudtuk megállapítani, hogy az azonosítási eljárások, amelyek viszonylag jól működnek, ezek az informális módszerek nem is biztos, hogy jól fogalmazok, inkább azt mondanám, hogy azok az eljárások, amelyeknek van formális és informális részük is. Mit is értek informális módszer alatt? Azt értem az, ez alatt, hogy amikor megérkeznek a menedékesek a befogadó központba, akkor ott elsősorban szociális munkásokkal találkoznak ezek a személyek, akik a menedékesekkel dolgoznak, fel kell, hogy készüljenek arra, hogy elképzelhető, hogy sebezhető személyekkel találkoznak. Tehát magukat, a munkatársakat is fel kell készítenünk erre a befogadó központokban, hogy felismerjék ezeket az eseteket, hogy bizalmat tudjanak kelteni a menedékesekben. Azok a személyek, akik komoly traumán estek át, nagyon sokszor nem fognak egyértelműen válaszolni mondjuk egy olyan feltett kérdésre, hogy kínzás áldozata volt-e ön a múltban. Tehát sokkal informálisabb beszélgetés kell ahhoz, hogy valóban feltárják, hogy mi is történt velük. De emellett természetesen a formális eljárások is fontosak, a megfelelő átláthatósághoz és a jogbiztonsághoz. Így ezt a két aspektust, a formális és az informális össze kell hangolni. És lenne még egy példa, olyanok, akik erőszakos cselekmény áldozatai voltak, elképzelhető, hogy valamilyen mentális segítségre szorulnak. Aztán itt vannak a fogyatékkal élők, mondjuk olyanok, akik nem tudják használni a lábukat, akiknek lebénult a lábuk. Legalább valamilyen minimumot, egy kerekes széket biztosítani kell nekik. Vagy oda kell figyelni arra, hogy a menekülteket befogadó központban mondjuk a földszinten kerüljenek elhelyezésre, és ne az emeleten, hogyha egyszer ez nehézséget okoz nekik. Köszönöm. Köszönöm. Ellen Flotra a következő hozzászóló a listámon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék visszatérni az egyik témára, pedig a fogvatartás kérdésére. Ha Ernst eh, kollégám esetében lehet, hogy a fordítás nehézségei miatt úgy éreztük, hogy ön további okokat keresett még a fogvatartás indokait felsorolva. Nekünk az az érzésünk, hogy a kérelmezők fogvatartása meglehetősen költséges eljárás, és általában az elrettentés eszköze is. De szerintünk megfelelő eszközöket kell találni arra, hogy a tagállamok ellenőrizzék ezt a gyakorlatot. Hogyha ezek a személyek a forciori sebezhetőek, és még esetleg kínzás áldozatai voltak, vagy erőszakos cselekedetek áldozatai, akkor megfelelő bánásmódot igényelnek, és ne felejtsük el, hogy a fogvatartó központokban nagyon nagy a létszám, túlzsúfoltak, és éppen ezért meg kell nézni, hogy a különböző eszközeink segítségével ilyen körülmények között milyen intézkedéseket hozhatjuk, hozhatunk. A másik pedig a fogvatartott emberek esetében az eljárási garanciákat illetően olyan nyelvet kell alkalmazni, amelyet valóban megértenek, és nem csak hozzávetőlegesen. Legyen meg a lehetőség a fellebezésre, a jogorvoslatra, tolmácsra is legyen lehetőség, és az ingyenes jogsegére is, ami pedig a költségeket illeti. A az Európai Parlamentben a költségeket illetően megrendeltek egy tanulmányt, és azt látjuk, hogy azok az országok, amelyek a leghangosabbak voltak, és tiltakoztak, hogy ez az új javaslat nagyon sokba fog nekik kerülni, ezek éppen azok a tagállamok, amelyekben az eljárási költségek kicsit drágábbak, és Éppen ezek a tagállamok, ahol a legnagyobb számban tartják fogva a menedékkérőket. Úgyhogy ez volt az indok a költségeknek, és egyébként ez a tanulmány rendelkezésre áll, akik óhajtják, belepillanthatnak. Elnök, köszönöm, feltételezem, hogy kollégánknak, itt meghívottunknak még kiegészítő megjegyzései is lesznek. Csak meg tudom ismételni, amit korábban mondtam. Elmondtam az arányosság elvét, több alkalommal elmagyaráztam. Konkrétan meg kell vizsgálni az arányosságot. Lehet, hogy itt félreértésre adott okat a megfogalmazás. Nem akarok eltérni az arányosság elvétől, nem az volt a célom. Természetesen úgy néz ki, hogy további magyarázatra van szükség. 27 tagállamra vonatkozóan egy sor közös elvet elfogadni és megvalósítani nagyon nehéz, hiszen ez egy pontos lista, és ezt kéne minden tagállamban követni pontosan végül is nagyon jól kéne ismerni az összes jogrendszernek a működési elemeit és működési részleteit. De épp ezért nagyon fontos ez a kérdés, és épp ezért nagyon fontos, hogy az Európai Menekülügyi Támogató Hivatal mérje föl, hogy milyenek a gyakorlatok, milyenek az eltérő gyakorlatok. Én csak azt tudom elmondani, hogy Németországban vannak problémáink a fogvatartással, Minden esetre nem akar, tehát azt nem tudom elfogadni, hogy ne bízhassunk a bíróságokban. Nem hiszem, hogy ezek az eszközök ellentmondáshoz vezetenek, és nem hiszem, hogy a tagállamok esetleg visszaélnének az arányosság elvének az alkalmazásával. Ami pedig a nyelvi kérdést illeti, ez egy elég ellentmondásos téma. Feltételezhetjük-e racionálisan, hogy a menedékkérő ismeri az országnak a nyelvét, vagy ismer egy harmadik nyelvet, ismernie kell -e azt a nyelvet. Minden esetre egy olyan nyelv kell, hogy legyen, amiről feltételezni lehet, hogy észszerűen feltételezni lehet, hogy a menedékkérő érti azt a nyelvet. Elnézést, de a saját gyakorlatomban csak azt láttam a menedékkérőkkel foglalkozva, hogy az emberek, a menedékkérők nagy része érti az angolt, de amikor részletkérdésekbe megyünk bele, akkor hirtelen elfelejtenek angolul, csak azért, hogy föntartsák és elhúzzák az eljárást. Én úgy gondolom, hogy ilyen esetben jogunk kell, hogy legyen feltételezni azt, hogy a személy érti ezt a nyelvet. Szerintem itt nincs ellentmondás az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény azt mondja, hogy van lehetőségünk feltételek meghatározására is. Köszönöm. Merci. Comme avec la session précédente, nous... Köszönöm. Az előző blokkhoz hasonlóan van egy kis plusz időnk, és hogyha kívánnak még kiegészítő kérdéseket feltenni, vagy esetleg megjegyzéseket tenni a panelhez, ez lehetséges. Zsömott úr. Nem igazán kérdésről van szó, hanem reagálni kívánok egy felvetett kérdésre, ami az irányelvet illeti és az eljárási irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatot. Nekem az az érzésem, hogy mindenről szólhatunk itt, mert a módosításokat, amelyeket javasoltak, ezeknek egy részét a két bíróság joggyakorlata indokolja, és éppen ezért szükségesnek tekinthetjük ezeket a módosításokat, ha csak a bíróság maga nem fog a gyakorlat kívánalmaihoz igazodni. A másik pedig a bizottság módosítási javaslatai azt is jelzik, hogy bizonyos intézkedésekre is szó, szükség lenne azért, hogy az eljárási visszaélésekre lehessen reagálni, vagy pedig a visszaélő jellegű kérelmekre. A bizottság javasolt egy elemet, mégpedig azt, hogy kötelezze a menedékkérőket arra, hogy spontán szolgáltassanak egy sor elemet, amivel alátámasztják a kérelmüket, és ez a minősítési irányelben szerepel ennek részletei ha ezt nem teszi meg, akkor ez az elutasítás egyik oka lehet. A másik pedig az egymást követő kérelmek megsokszorozódása. A harmadik kérelem után fel lehet gyorsítani a vizsgálatot, és azt is, hogy mennyi ideig van joga tartózkodni az adott tagállam területén a menedékkérőnek a kérelem vizsgálata során. Ez mutatja, hogy mit kellene kiigazítani azért, hogy a lehető legjobban védjék a menedékkérőket, de azt is meg kell nézni, hogy a visszaéléseket nem szabad tolerálni. Meg kell különböztetni ugyanakkor azt, ami politikailag vitatható, de jogilag nem. Mert jogi szempontból mondjuk figyelembe kell venni a két bíróság joggyakorlatát, és mindazt, ami ezt kielégíti. Úgy gondolom, hogy az egész rendszert figyelembe kell venni. Elnök asszony, köszönöm. Nincs több kérdés. Akkor most átadom az elnökséget a következő blokk elnökének.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 megtörténik. Shall we start? Okay. Uh, shall we start? Uh, Akkor kezdjük meg a harmadik uh, blokkot. Portugálul szeretnék néhány szót szólni önökhöz. Rita Városnak hívnak, üdvözlök mindenkit. Koordinátora vagyok a GUE frakciónak itt az Európai Parlamentben, és előadója is vagyok a menekültjogi kérdéseknek. az Európai Menekültügyi Alappal állok kapcsolatban. Kalier professzor és Jakolevic professzor fognak most előadást tartani. Nem is húzom tovább az időt, átadom Kárli professzornak a szót. Ő a Löveni Egyetem professzora és jogász Belgiumban, valamint szakértője a sok afrikai országban érvényes eljárásoknak, nagyon sokat dolgozott együtt külföldiekkel, foglalkozik az Európai Unióban az emberek szabad mozgásával, beleértve a menekülteket is. A kérdés az, amivel ő foglalkozni fog az előadójában, hogy milyen felelősséggel rendelkezünk a menedékjogot kérőkkel szemben, ha az EU és tagállamai saját területükön kívül lépnek fel. Öné a szó. Don't. Köszönöm szépen, elnök úr. nyitó szavait tulajdonképpen azzal zárta, hogy felolvasta azt a kérdést, ami az én kis prezentációm címéül szolgál. Ezt a kérdést a LIBE szakbizottság fogalmazta meg, tehát magát a kérdést nem én találtam ki, hanem az önök szakbizottsága tette ezt fel nekem. Szeretnék gratulálni annak a személynek, aki az önök szakbizottságában megfogalmazta ezt a kérdést, ugyanis remek formában került megfogalmazásra ez a kérdés. Van konkrétan három szó ebben a kérdésben, amit egy kicsit talán meg kellene magyaráznunk. Ebből az első a felelősség, aztán a milyen felelősség, és a harmadik pedig az, hogy ha, vagy abban az esetben, ha az EU és a tagállamok saját területükön kívül lépnek fel. Úgyhogy a milyen felelősséget és a ha szócskát szeretném megmagyarázni, méghozzá ellentétes sorrendben, úgyhogy a ha szóval kezdeném. Mit jelent az, hogy ha az EU és a tagállamok saját területükön kívül lépnek fel? És miért ezzel a szóval kezdem a prezentációmat? Azért, mert hogyha a nemzeti jogot, vagy ha az európai jogot nézzük, akkor azt tudom elmondani, hogy sem az EU, sem pedig a tagállamok nem rendelkeznek felelősséggel, hogy a világ minden táján foglalkozzanak a menedékkérőkkel. Tehát mindannyian tudjuk, hogy az egész világ nyomorát nem tudjuk befogadni, de azt is tudjuk, hogy hogyan folytatódik ez a mondat, ugyanakkor valamit tennünk kell, és a részünket el kell végeznünk a munkából. Ez azt jelenti, hogy jogilag nem kötelező az EU-ra nézve, hogy a világ minden menedékesével foglalkozzon. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az erkölcsi felelősségünket megnézzük ebben a tekintetben, és ha jogi felelősségünk nincs is, erkölcsi felelősségünk mégiscsak van. Az Európai Parlament nagyon sokat dolgozott az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal előkészítésében, és hangsúlyoztuk is azt, hogy milyen komoly erkölcsi felelősségünk van a világon mindenhol a menedékkérőkkel szemben. És hogyha megnézzük a statisztikákat, tulajdonképpen Európa viszonylag kevés menedékest fogad be. És akkor most térjünk vissza a jogi felelősséghez. Mi az EU, illetve a tagállamok jogi felelőssége, hogyha a területükön kívül lépnek fel. Sematikusan és leegyszerűsítve a következőket tudnám erről elmondani. Az EU, illetve a tagállamok rendelkeznek egyfajta felelősséggel azon menedékesek irányába, akik az ajtónkon kopogtatnak. De amikor az EU vagy a tagállamok kitolják a kapuikat a saját területükön kívülre, mondjuk a mediterrán régióba, egészen Líbiáig kitoljuk a kapukat, vagy még messzebbre, akkor azok, akik Líbia ajtaján kopogtatnak, tulajdonképpen a mi ajtónkon kopogtatnak. Ez pedig oda vezet, hogy abszolút jogi felelősségünk ugyan nincsen, de mégiscsak van egyfajta jogi felelősségünk, hiszen az Európai Unió mégiscsak fellép a saját területén kívül. Ilyenkor mind a nemzetközi jognak, mind pedig az európai jognak meg kell felelni, és igenis van jogi felelősség, tehát nem csak erkölcsi felelősség, hanem igenis van jogi felelősség. Akkor most nézzük a következő megmagyarázandó szócskát, a felelősséget és a jogi felelősséget. A különböző jogszabályok többek között a Lisszaboni szerződés a 78. cikkben az Európai Unió működéséről szóló szerződésben explicit módon utal a nemzetközi jogra, illetve a Genfi egyezményre és a visszafordítás alapelvére, amiről már részletesen beszéltünk. Általánosságban a joggyakorlat szempontjából azt tudom elmondani, mind nemzeti szinten, mind pedig európai szinten, hogy a jog úgy tekinti, hogy a tagállamoknak, illetve a közösségnek van felelőssége méghozzá abban az esetben, hogyha az Európai Uniós joghoz tartozik az adott személy. Tehát nem kell feltétlenül a személynek a közösség területén tartózkodnia, elég, hogyha az Európai Unió joga alá tartozik, vagy valamilyen európai hatóság alá tartozik. Tehát, hogyha az Európai Unió olyan jogszabályokat fogalmaz meg, amelyek kimondják, hogy valahol a világon, mondjuk a mediterrán régióban, az EU hatóságai tartják a kapcsolatot a menedékesekkel, akkor igenis van jogi felelőssége mind a közösségnek, mind pedig a tagállamoknak. Ami az Európai Közösség Bíróságának joggyakorlatát illeti, itt még nincsenek olyan specifikus jogok, amiket figyelembe kellene venni, viszont vannak más jogi területek a közösségen belül, mondjuk versenyszabályok, csak hogy egy más jogi területet érintsek, vagy például az Európai Unión belüli munkavállalók szabad mozgása. Tehát ezekben az esetekben igenis elképzelhető, hogy a jog egy olyan személyre vonatkozik, aki tulajdonképpen az EU területén kívül van, de olyan személy, aki kapcsolatban áll, ahogy ezt a bíróság megfogalmazta, aki kapcsolatban áll az Európai Uniós joggal. És akkor a harmadik fogalom, amit meg kell magyaráznunk, a milyen felelősség. Tehát amennyiben van felelősség, akkor ez milyen felelősség. Itt tulajdonképpen megfogalmazásbeli és elvi, tartalmi problémával is szembe kell néznünk. Mit értünk felelősség alatt? Az európai menedékpolitika végrehajtása alatt az európai területen kívül, illetve itt vannak a formai kérdések, vagyis az, hogy hogyan lehet megvalósítani egy európai, egy közösségi migrációs politikát közösségi területen kívül. Először is nézzük az érdemi, a tartalmi kérdést. Ami a felelősséget illeti, elkészült egy jelentés, és így szeretnék köszönetet mondani Violetta Morina Lax kollégának, aki itt ül az első sorban, és aki biztosan segít majd, hogyha esetleg valamire nem tudok válaszolni. Tehát a kolléganőnek szeretnék köszönetet mondani az imént említett tanulmányért. Hát nagyon sok esetben úgy tűnik az egyetemeken, hogy a szeniorok beszélnek, a juniorok pedig a munkát végzik, és hát itt van egy juniorunk, itt van egy fiatal kolléganő, aki nagyon komoly munkát végzett, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani ezért a tanulmányért. Tulajdonképpen egy jelentésről van szó, ezt a jelentést most nem tudom itt részletesen elmondani, de nagyon sok érdekes kérdést érint többek között a menedékesek visszafordítását és visszafogadását, a regionális védelmet, de csak egy pontot szeretnék kiemelni ebből a szövegből, Mondjuk, hogy mi történik akkor, hogyan működik a kapcsolattartás, hogyha a földközi tengeri régióban valamilyen ellenőrzést kell elvégezni. Az Európai Unió elfogadja, hogy a migrációs áramlatok vegyes jellegűek. Ez azt jelenti, hogy azok a cselekvések, amiket elindít az Európai Unió annak érdekében, hogy a migrációs folyamatokat ellenőrizni tudjuk, ahhoz nagyon sok mindenre van szükség, hiszen tudjuk, hogy a migrációs áramlatok vegyesek, sok mindenki tartozik egy ilyen migrációs áramlatba, de ezek közül nem mindenki menedékkérő. Mindenképpen fontos, hogy meglegyen az érintett országokkal a megfelelő kapcsolattartás, mert csak így tudjuk tulajdonképpen a határainkat kitolni közösségi területen kívülre. Csak így tudunk megfelelő beléptetési ellenőrzési politikát elindítani, ami végül is ahhoz vezet, hogy valóban meg tudjuk védeni azokat, akik védelemre szorulnak, és akiket meg is kell védenünk, vagy a kiegészítő védelem, vagy pedig a Genfi egyezmény alapján. Tehát tartalmi és formai kérdésről is szó van itt. Úgy kell megfogalmaznunk a jogszabályokat, hogy azok a lehetőleg egyértelműbbek legyenek. Úgy kell tehát ezeket kidolgozni, hogy utána ezek hatékonyan végrehajthatóak legyenek. De hogyan tudjuk elérni azt, hogyha végül is az európai politikát, menekültügyi politikát egy kicsit ki akarjuk szervezni, akkor ez mégis hatékony maradjon. Aztán szembesültünk, hogy van lehetőség harmadik országokkal érdemben együttműködni, tehát ki tudunk lépni hatékonyan az Európai Unió területén kívülre. Úgy vélem, hogy a Lisszaboni szerződés meg is adja a választ ezekre a kérdésekre. És most térjünk vissza az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkének, második bekezdésének utolsó alpontjára, a kis J pontra, és ezt most fel is fogom olvasni. Egyébként a 78-as bevezető mondata az, hogy a parlament és a tanács elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek a közös európai migrációs rendszerre vonatkoznak, melynek részei a következők, és akkor a kis J kimondja, hogy megfelelő partnerség és együttműködés a harmadik országokkal, annak érdekében, hogy a menedékesek áramlatát megfelelőképpen tudjuk ellenőrizni, illetve hogy a megfelelő kiegészítő védelmet meg tudjuk adni ezeknek a személyeknek. Tehát itt szerepel egyértelműen a harmadik országokkal való együttműködés. Itt konkrétan a partnerség szó szerepel, ez azt jelenti, hogy egyenlő értékű felekről van szó. Utána az együttműködés szó szerepel, ez azt jelenti, hogy vitát folytatunk azzal az állammal, amelyel együtt szeretnénk működni. Tehát nem egy domináns viszonyról van szó, hanem egyenlő szinten van a két tárgyaló fél. Egyébként a globális megközelítés, a komprehenszív megközelítés, a multilaterális megközelítés eléggé bevált terminusok. A megfogalmazás tehát általános, és mindenképpen kimondja, hogy egyértelmű és közvetlen kapcsolat van az EU és a harmadik ország között, és hogy ennek a kapcsolatnak, illetve a vitának semlegesnek kell lennie, és erre utal is a Stockholmi program. De itt nem feltétlenül a migrációs vagy a menedékpolitikáról van szó, hanem inkább a polgári nemzetközi együttműködésről, de tulajdonképpen ez ugyanazt a területet jelenti. Mindezek a szövegek, amikről már beszéltek a Brüsszel 1 és a Brüsszel 2 a Róma 1 és a Róma 2 és most már jön a jön, Róma 3, ehhez képest a Stockholmi program kimondja, hogy a hágai magánjogi, nemzetközi jogi konferencia egyértelműen lefektette, hogy melyek azok a szövegek, amelyekhez csatlakozni kell, és amelyeket alkalmazni kell. Tulajdonképpen ezeken az eljárásokon belül már eléggé régi hagyománya van a tagállamok közötti együttműködésnek. A menekültügyi főbiztosság is már ennek része, tehát egy olyan hatékony együttműködési lehetőség a tagállamok, illetve a harmadik országok között, ami már működik, illetve EU-s országok közötti együttműködést is meg lehet valósítani. Ez tehát egy olyan formális eljárási lehetőség, ami már működik, ezen érdemes is elgondolkodni. Köszönöm szépen! Köszönöm, professzor úr, ezt a nagyon egyértelmű és tömör prezentációt tényleg a konkrétan jogi szempontokból indult ki, és ehhez hozzáadott egy sor politikai és erkölcsi aspektust is, de a gyakorlatról is beszélt, és az eljárási kérdéseket is említette. Most pedig hallgassuk meg Jakolevicjénél professzorasszonyt, aki a Mikolászi Egyetem, egy litváni egyetemnek a professzora menekült joggal foglalkozik, több publikáció is született ebben a témában. jogi tanácsadóként is, ad, tanácsadóként is dolgozott, angolul fogja megtartani az előadását. A témája szükséges összeegyeztetni a kiegészítő védelmet és a kivételeket a nemzetközi joggal és a tagállamok által követett gyakorlattal, a menekültekével megegyező jogok biztosítása érdekében. Professzor asszony, önné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, kedves vendégeink! Kollégámhoz hasonlóan én is azt a jó példát fogom követni, hogy a kérdésre koncentrálok. A két kérdésre szeretnék kitérni az előadásomban. Az egyik amikor a nemzetközi és a tagállami gyakorlatról beszélünk, akkor az igazi kérdés az, hogy kik ezek a személyek, kikre akarjuk kiterjeszteni a nemzetközi védelmet a kiegészítő védelem kerete között. A második téma, hogyha elismerjük, hogy ezeket a személyeket védeni kell, védelemre szorulnak, akkor ez milyen hozzáadott értéket fog jelenteni, tudva azt, hogy az Európai Bizottság nem foglalkozik a javaslat tervezetében ezzel a témával. Ugyanakkor a téma releváns, és a Stockholm programba illeszkedik. Kezdem a probléma leírásával. A kiegészítő védelem hatája korlátozott, ahogy nagyon jól tudják, hiszen nem minden személy jogosult jelenleg a eljárásokról, de az elismerésről szóló irányelv hatája alá. Tehát meg kell nézni, hogy mik a céljai ennek az irányelvnek. A cél a minimum standardok biztosítása mindazoknak, akik védelemre szorulnak. Másodszorban azt is tudjuk, hogy nagyok az eltérések a tagállami gyakorlatokban, amikor kiegészítő védelmeről döntenek. Ez az unió céljainak a harmonizációja ellenében mutat, Hadd mondjam el, hogy a problémákkal természetesen a bizottság hatás tanulmánya is tartalmazza. Néhány példát szeretnék említeni olyan személyekről, akik igazából nem esnek a kiegészítő védelem hatája alá. Az elismerésről szóló irányelv 15-ös cikke szerint. Azok a példák, amiket említek, vagy nemzetközi tagállami kötelezettségen alapulnak, vagy jelenlegi gyakorlaton alapulnak, tagállami gyakorlaton. Olyan személyekről szeretnék először beszélni, akiknél abszolút tiltani kell a visszafordítást. Az Európai Emberi Jogi Konvenció hármas cikke alapján jogosultak erre. Ugyanakkor paradox a helyzet, hiszen a kiegészítő védelem történelmileg a visszafordítás abszolút írásán alapul. Tehát amikor nincs kivétel, vannak olyan helyzetek, ahol mindenképpen biztosítani kell ezt a jogot. Az elismerésről szóló irányelvben vannak kivételek, és ugyanakkor azt látjuk, hogy vannak olyan személyek, akik ki vannak zárva a menekültjogi státuszból, ugyanakkor nem lehet őket visszafordítani, és jelenleg a kiegészítő védelem nem fedi le őket. Másodszorban besz- tudunk beszélni olyan személyekről is, akik kivételesen védelmet kell, hogy kapjanak, hogyha nincs megfelelő, nem megfelelő helyzetet találnának a hazájukban. Olyan személyekről fogok szólni ez alatt a téma alatt, akik a jelenleg irányelv kiegészítő védelmének a definíciójában nem szerepelnek. A családi élet például a származási országokban nem biztosított, ahogy ezt az Európai Egyezmény 8-as cikke előírja. Például a kiegészítő védelme részesülők családtagjai, akik nem tudnak kapni családegyesítés irányelv alapján speciális védelmet. Vagy van olyan helyzet, például a gyermekek helyzete, a, főleg a kísérlet nélküli gyermekek helyzete, akiknek a védelmét és legjobb érdekét hazájukban nem biztosítják. Harmadik csoport, amit említeni kívánok, általános erőszak és emberi jogi erőszakos cselekedetek áldozatai. Ők védelmet kapnak, speciális rendszer él az ő számukra a tagállamokban, tehát konfliktus területekről érkeznek. Európai Unió szinten van az ideiglenes védelmi irányelv, amely olyan személyeket céloz védeni, akik általános erőszak áldozatai lehetnek, vagy emberi jogok, emberi jogokkal való visszaélésnek lehetnek áldozatai, akár ha egyedül önállóan élveznek, érkeznek, akkor lehet, hogy ezt a védelmi jogot nem tudják megkapni. A menekültjogi eszközök esetében a ilyen témában eltér a tagállami gyakorlat. És végül, de nem utolsó szeretnék említeni olyan személyeket, akik nem szerepelnek a kiegészítő védelem hatájában értelmezési eltérések miatt tagállami szinten. A nemzetközi fegyveres konfliktus értelmezése például nem egységes, eltérően értelmezik ezt a tagállamok. Ennek eredményeként bizonyos tagállamokban olyan személyek, akik belső fegyveres konfliktusos területre érkeznek, kapnak védelmet, viszont más tagállamban, akik ugyanabból az országból érkeznek, nem kapnak védelmet. Irak, Csecsenföld és egyéb területekre gondolok. Néhány példát adtam tehát olyan személyekre, akik most nem szerepelnek a kiegészítő védelem hatájában, az irányában. Most szeretnék a második kérdésre átérni. Mi a hozzáadott érték, értéke annak, hogy a jelenleg alkalmazott kiegészítő védelem, tehát milyen hozzáadott értéket jelent bizonyos személyi csoportokra? Nézzük meg az elvi alapokat. Ha a közös európai menekültügyi rendszer alapja a tagállamok nemzetközi kötelezettsége, akkor a minimum standardokat biztosítanunk kell minden olyan ember számára, aki védelmet igényel. Plusz, hogyha kiterjesztjük a hatályt például azokra az esetekre, amiket említettem, akkor ez természetesen az elismerésről szóló irányelvnek is meg kell, hogy feleljen, és kezeteseket kell biztosítani az egyes menekültügyi eszközök között. Vannak gyakorlati okok is, amelyek nem kevésbé fontosak. Hogyha explicit le van fedve egy személy, akkor az tagállami jogalkotás, jog, gyakorlat és általános gyakorlat közti eltérések talán meg fognak szűnni. A nemzeti gyakorlatok és nemzeti alkalmazása közti különbség közvetlenül hat az Európai Unión belüli személyek áramlására, ezt a kezdetektől fogva láttuk. A harmonizáció összes személyek kategóriára érvényes lesz, akkor a belső mozgásokat is ez korlátozni fogja, tehát már is egy előnyt találtunk. A harmonizációra egyébként a nemzetközi jogi kötelezettségek is érvényesek. Vannak olyan tagállamok, amelyek nemzetközi előírásokra hivatkoznak, nemzetközi standardokra hivatkoznak, amikor kibővítik a kiegészítő védelem értelmezését. Végül nézzük meg a pénzügyi és gyakorlati szempontot. Hogyha további csapatokat is lefedünk az elismerésről szóló irányelvben, a kiegészítő védelem tekintetében, az nem sokat fog változtatni azon, amilyen védelmet jelenleg is a tagállamok biztosítanak az ilyen személyek esetében, legalábbis az által említett példáknál. És uh, itt nem csak uh, letepedési engedélyről van szó, vagy lakhatási engedélyről, hanem egyéb például oktatáshoz, vagy jóléti szolgáltatásokhoz való hozzáférésről is szó van. Tehát a harmonizáció ilyen előnyel is járna, meg szűne a jelenlegi különbség a lakhatási engedélyek kiadása tekintetében a tagállamok között. Ezek a kategóriák, ezek a személy kategóriák, akikre vonatkozóan néhány példát adtam, és amikor a kiegészítő védelem kibővítéséről beszélünk. Tehát mindez véleményem szerint meg kell különböztetni a kötelezettségektől. Tehát a, vannak eltérések a tagállamok között, valószínűleg örökre fönn fognak ezek állni, hiszen vannak olyan személyek, akiket a nemzet, eredeti nemzetközi standardok nem fednek le. Tehát vannak olyan személyek, például idősek, akiket azért nem akarnak visszafordítani, vagy technikai okok akadályozzák a visszafordítást, vagy pedig a, a vendéglátországban már jól beilleszkedtek ezek a személyek. Tehát ilyen esetekről én nem beszélek. Én a harmadizáció alapjáról, a nemzetközi felelősség, tagállami felelősség alapján beszélek, illetve a jelenlegi tagállami gyakorlatot említettem. Köszönöm. Köszönöm szépen, professzor asszony. Nagyon sok információt kaptunk ebből a prezentációból is. Nagyon komplex és részletes indokokat sorolt föl a harmonizáció védelmében vagyis a kiegészítő védelem harmonizáció tekintetében, hiszen vannak olyan személyek, akik nem esnek a kiegészítő védelem hatája alá. Magamnak is lenne néhány kérdésem, és a, most Flotra asszonynak adnám át a szót elsősorban a zöldektől. Köszönöm. Kárlé urat szeretném felkérni arra, hogy pontosítsa az uniónak, ügynökségeinek, tagállamainak milyen felelőssége van a Frontex keretében folytatott műveletek esetében. Vegyük a Lampedusa szigeti példát, a közelmúltban több mint 30 ezer embert kellett befogadniuk a közelmúltban. Tudni kell, hogy vannak olyanok, akik nemzetközi védelemben részesülnek, de közben ma már csak néhány százan érkeznek oda, akkor tulajdonképpen hol vannak a legitim menedékkérők a menekültügyi főbiztosság szerint? A másik kérdés a Frontex és a felelőssége feladata. Az igazgatója az igazgatójával szoktam találkozni, és ő a műveletek logisztikájával foglalkozik, viszont a felelősség a tagállamoké. A dolgok világosak akkor, amikor egy tagállam területi vizein lépnek fel, de hogyha ez egy tagállam területi vizein kívülre vonatkozik, akkor bizony a felelősség kérdése igen bonyolultá válik. Szeretném, hogyha meghatározná, hogy az ilyen jellegű műveletek során ki a felelősség, kinek kell a visszafordítás tilalmát például biztosítania. Ami pedig a perspektívákat illeti, a Frontexnek is figyelembe kell venni az alapjogi kartát, azután azt is, hogy az emberi jogi egyezményt az EU ratifikálta. Azt is tudni kell, hogy a Frontex nemzetközi szerződéseket, megállapodásokat vitat. A Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Parlament vétó joga is felmerül, de hogyha a Frontex egy ügynökség tárgyal, akkor ilyen esetben az parlamentnek nincs joga közbelépni. A helyzet meglehetősen, vagy enyhén szólva bizonytalan, és bizony itt evidenciákra lenne szükség. Elnök, nem arról van szó, hogy megkülönböztessük itt a meghívottakat és a képviselőket, de most én akkor egy másik képviselőnek adom meg a szót, Jane-nek. Köszönöm. A harmadik országokkal való kapcsolatról volt szó, és a partnerségről. A parlament egyik gondja az, hogy ez olyan partnerség, ami nem szükségszerűen az emberi jogok egyenlőségén alapul. Például van néhány tagállam, amelynek nagyon fontos az, hogy Líbiával egyezményeket kössön. Líbiát sokan tranzitországnak használják, sokan visszatérnek Líbiába, és egy sor kérdés merül fel így számunkra, arra vonatkozóan, hogy mit is jelent ebben a viszonylatban a partnerség, mert ennek kihatása van a morális felelősségre. A mi lépéseink szempontjából. Akkor, amikor együttműködünk olyan országokkal, amelyek a menedékpolitikát szinte kiszervezik, azért mert védik a határaikat. Ez is egy kérdés, akkor, amikor az elismerésről van szó. A másik pedig a kiegészítő védelem és a menekültek státusza. A tagállamok a két csoportot egyformán kezelik, ezt tapasztaltuk, még az elismerésről szóló irányelv is lehetővé teszi a megközelítés különbözőségét. Mit jelent ez a gyakorlatban? Eredetileg az elismerésről szóló irányelvel a parlament néhány évvel ezelőtt foglalkozott, és akkor voltak érvek amellett, hogy itt legyen különbözőség, mégpedig amiatt, hogy a kiegészítő védelem az rövidtávú védelem. Kérdezem, hogy ez a valóságban is így van-e? Az önök kutatásai ezt mutatták? Végül. Önök mit gondolnak? Minek kellene történnie azokkal az emberekkel, akik nem jogosultak a humanitárius védelemre, ahogy azt az elismerésre szóló irányelv előírja, ennek ellenére néhány tagállam azt mondja, hogy nem térhetnek vissza a származási országba, például Zimbabvébe, mert ott általános az erőszak, és a, közben a nemzeti jog az adott országban nem teszi lehetővé a menedékjog megadását. Önök szerint hogyan tudnak megbírkozni a tagállamok azokkal az emberekkel, akik nem jogosultak a védelmi státuszra, de közben nem akarják azt, hogy ezek az emberek hazatérjenek. Karlé professzornak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Flótrasszony kérdésére a következőket válaszolom. Azt kérdezte, hogy ki a felelősség, és mi itt a Frontex szerepe. Ami a személyek ellenőrzését illeti, például a földközi tenger határain túl, érdemes utalni egy fontos jogesetre, ami az USA-ban fordult elő. Hasonló körülmények között a haiti boat people volt szó, akik hajóval érkeztek, és szerettek volna kikötni az USA partjainál. Több amerikai állam kormánya úgy döntött, hogy a parti őrségnek az amerikai területi vizeken túl is ellenőriznie kell ezeket a személyeket. Az, az amerikai kormány elve, hogy amikor ez a kontroll a területen kívül történik nemzetközi vizeken, akkor nekünk nincs felelősségünk, és nincs kötelezettségünk sem arra, hogy tiszteletbe tartsuk a visszafordítás tilalmát, ahogy azt a 33-as cikke a Genfi Egyezménynek kimondja. Azt is tudni kell, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága az amerikai kormány számára jogalapot adott arra, hogy az USA számára nem kötelező a visszafordítás tilalma a területén, ha a területén kívüli esetekről van szó. A doktrína nagy része, vagy általában a nemzetközi, a, me, a menekültekkel foglalkozó doktrína teljessége és az ENSZ menekültügyi főbiztosa itt közbelépett, és azt mondták, hogy ez az értelmezés nem helyes a visszafordítás tilalmát illetően, de azért tudni kell, hogy itt vita volt az USA legfelsőbb bírósága az nem akármilyen bíróság, és közben a nemzetközi jogot is figyelembe kell venni. Ami a mi hálózatunkat illeti, az Odysseus hálózatot, mi mondhatom, hogy egyhangulag egyet értünk azzal, hogy a visszafordítás tilalmát nem megfelelően értelmezte az USA legfelsőbb bírósága. De azt is tudni kell, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a politikai és polgárjogok nemzetközi paktuma alapján úgy ítélte meg, hogy a visszafordítás tilalmának elvét ezzel megsértették. Egyébként jogi vita volt, vannak fehér zónák, azt illetően, hogy mit tesz lehetővé a jog, aztán vannak fekete mezők, az, amit tilt a jog, de van egy kis vita, viszont a nagy többség azt mondja, hogy a visszafordítás tilalmát a területen kívül is figyelve kell venni. Frontex, hogy ami a visszafordítás tilalmát illeti, akkor a Frontexnek hogyan kell eljárnia, ha ilyet tapasztal. Először is ismerni kell a helyzetet. Az ön kérdése jól mutatja. Ma csak becslésekre hagyatkozunk. Néha vannak nagy áramlatok, azután csak kis számú ember érkezik, hát hol vannak akkor ezek a személyek, ezek az emberek? Ez probléma. Jelen pillanatban a bestések azt mutatják, hogy nincs igazi eszközünk, amely alap, amelyek alapján megítélhetnénk, hogy a Frontex eh, hogyan is, eh, és hányszor lép fel, akkor, amikor visszafordítás tilalmáról van szó, ennek tiszteletbe tartásáról és a menedék beadásáról, benyújtásáról. Éppen ezért úgy kell gond eljárni, és szerintem ezt önöknek kellene követelniük, hogy a Frontex jelentései tartalmazzanak világos értékelést arról, hogy hányszor fordul ez elő, vagyis a visszafordítás tilalmának megsértése, előfordul-e ez, és mit kell itt tenni, vagy mit tesznek. Ez, a, ez Lambert asszony második kérdéséhez vezetett el engem. A jövőben aláírandó megállapodásokról van szó. Frontex harmadik országokkal megállapodásokat köt. Lambert asszony kiemelte a partnerség kérdését, és itt nincs egyenlőség a, az emberi jogok szempontjából, és aggodalmaskodhatunk, arra vonatkozóan, hogy bizonyos országokkal megállapodásokat írnak alá. Ez biztos, hogy így van. Szerintem meglehetősen nehéz a priori azt mondani, hogy megpróbál hogy kísérletek vannak arra, hogy bizonyos országokkal megállapodások szülessenek, másokkal pedig nem. Az EU határoz arról, hogy mely országokkal kezd tárgyalásokat, de oda kell figyelnie az általános összefüggésekre és az adott országban az emberi jogok tiszteletbe tartására. De lehet, hogy egy semleges terület most az EU és harmadik országok közti kapcsolatokon kívül talán egy semleges területen lenne jó elmondani ezeket az aggodalmakat. Szerintem lehetnek ilyen intézmények, ott van a hágai konferencia a nemzetközi magánjogról, de vannak itt más motivumok, ennek az intézménynek hosszú tapasztalatai vannak a nemzetközi egyezmények tárgyalásában. Az összes előkészítő munka végül is szöveget eredményez, amelyet széles körben ratifikálnak, és erőteljes együttműködést tesz lehetővé. A hágai egyezményre gondolok a gyermekek örökbefogadására vonatkozóan. Itt vannak olyan eszközök, amelyek közvetlen kapcsolatot tesznek lehetővé a, mondjuk a származási országok közigazgatása és a fogadó országok között. Ezek az örökbefogadási mechanizmusok megfelelően adaptálva hasznosak lehetnének a migrációs és menedékpolitika terén is. Van egy másik előny ebből a szempontból, az említett helyen az egyenlőség alapján vesznek részt a tárgyalásokban az országok, még akkor is, hogyha néhány ország azt mondja, hogy bizonyos feltételek hiánya esetében én nem akarok tárgyalni. Most pedig átadom a szót Jankulevicsa asszonynak válaszoljon Lambert asszony kérdésére. A kiegészítő védelmet kapok, esetleg menekült jogi státusz kaphatnának, ez volt a kérdés. A rövid prezentációja, prezentációban ezt nem említettem, nem csak az idő szűke miatt, hanem azért is, mert nagyra értékeljük a bizottsági javaslatot, az új szövegtervezetet. Ha megnézzük az indokokat, egyrészt vannak indokok, amelyek ellenébe szólnak annak, hogy e- egyformák legyenek ezek a jogok. Az egyik indokot ön is említette, az, hogy a kiegészítő védelem olyan védelem, amit rövidebb időszakra biztosítunk, mint a menekült státuszt. Másik indok hogy a, az Európai Unió működéséről szóló egyezmény 78. második bekezdése megkülönbözteti ezt a két státuszt, hiszen kimondja, hogy a menekült jog, menekült státusz egész EU-ban e érvényes, és nem szól a kiegészítő védelem ilyen aspektusáról. Vannak egyéb argumentumok is, a mi tanulmányunkban végül is a tagállami gyakorlatot ebből az aspektusból nem térképeztük föl, hiszen az UNCHR és egyéb nemzetközi szervezetek nagyon értékes tanulmányokat végeztek már ebben a témában. Van olyan tanulmány, amely azt mondja, hogy a kiegészítő védelem rövid időszaka nem igazán fedezi a valóságot, hiszen igazából sokáig ott tartózkodnak a tagállamban azok a személyek, akik kiegészítő védelmet kapnak. És az integrációra vonatkoznak az indokok, tehát megfelelő jogok nélkül nem tudnának ilyen hosszú ideig beilleszkedő ott tartózkodni a tagállamban. A következő indok a diszkriminációmentesség. Maga a bizottság is a hatástanulmányában két esettanulmányra utal az Európai Bíróság esetjogából. Nem szabad megkülönböztetést alkalmazni olyan személyek között, akik védelmet kapnak, például gyerek, gyermekjogok védelme értelmében, tehát nem lehet megkülönböztetés a kiegészítő védelmet és a állandó menekült jogi státusz kapó személyek között bizonyos aspektusok esetén. Tehát mindkettőjüknek a gyermeknevelési támogatást mindkettőjük meg kell, hogy kapják. Hogyha elvonatkozhatunk az általános státusztól, akkor már Természetesen beszélhetünk egyenlő jogokról, azonos jogokról, azonos lehetőségekről a két kategória esetében. tagállami gyakorlatra rátérve, hogyan kezelik a tagállamok a kiegészítő védelmet élvezőket és a menekültjogi státuszt kapókat. Ezzel kapcsolatban az egyetlen dolog, amit tudok mondani, hiszen mi magunk nem végeztünk interjúkat a tagállamokban, és a meglévő tanulmányokra támaszkodtunk. Az egyetemi, hogy nagy a különbség, nagy az eltérés. Vannak olyan tagállamok, ahol szinte azonosak a jogaik a menekült státuszkapoknak és a kiegészítő védelmet élvezőknek. Más tagállamokban, elég sok tagállamban, ha jól emlékszem, a kollégáimmal ezt tanulmányozták konkrétan, úgyhogy az elnök úr megengedi, akkor esetleg majd a kollégáim is hozzászólnának a kérdéshez. Minden esetre csak kevés olyan tagállam van, amelyek a kivételeket, amelyeket a jelenleg megenged az elismerésre szóló irányelv, ténylegesen alkalmazzák. Tehát ezeket a kivételeket nem igazán alkalmazzák széles körben a tagállamok. Végül mi történik azokkal a személyekkel, akik nem jogosultak a kiegészítő védelemre, a jelenlegi irányelvi szöveg alapján. A tény egyértelmű, eltér a gyakorlat, a tagállamok eltérően kezelik ezeket a kérdéseket. Van olyan tagállam, amely bizonyos humanitárius vagy egyéb jellegű tartózkodási engedélyt ad ki a kiegészítő védelem és a elismerésről szóló irányelv hatáján kívül is, sőt, hosszú távra is sok tagállam, vagy néhány tagállam ezt biztosítja, nem csak nagyon rövid időtartamra. Ugyanakkor van néhány olyan tagállam, amely csak az úgynevezett tolerált státuszokkal foglalkozik, vagyis bizonyos jogokat nem biztosítanak az ideiglenes tartózkodási engedéllyel együtt. Sőt, van néhány olyan tagállam, amely ad tartózkodási engedélyt olyan személyeknek is, akik ki vannak zárva, például a menekül státusz hatájából, ugyanakkor a visszafordítás tiltása hatája alá esnek. Tehát a gyakorlatban azt látjuk, hogy az elismerésről szóló irányelv több korlátozást tartalmaz, mint amennyi korlátozást a tagállamok valójában érvényesítenek. Muito obrigado. Eu confesso que agora estou preocupado. Köszönöm szépen. Meg kell mondjam, hogy nyugtalan vagyok, mert ránézek az órára, és még négy hozzászólásunk van, Bröker professzor. Az biztos, hogy nem tudjuk tiszteletbe tartani a rendelkezésre álló időt, viszont nem szeretném a következő blokkot ezzel az idő megszorítással sújtani. Debos asszonynak adom meg a szót. szlovén nemzetgyűlés Rozé úr kíván szólni, de ő is visszalépett, akkor Kiel Hebron szeretne most kérdést feltenni. Vagy ön, asszonyom, akkor ön az? Kérem, hogy a nevét mondja. Violetto Moreno Lax vagyok. Az egyik szerzője vagyok, társszerzője a jelentésnek. Van itt még egy másik eleme is a kérdésnek a frontex kapcsolatban, a Frontex felelőssége. Elméletileg a Frontex és a Száki, AKI, az EU AKIA, a kettő közötti kapcsolat világos, a Frontex eleget tesz mandátumának az, és a kárta, az alapjogi kárta 51-es cikke értelmében lép a Frontex. Az egyes cikk elmondja, kimondja, hogy a Frontexnek milyen kötelezettségei vannak az alapjogok szempontjából. A Frontex útmutatója, ennek első része is szól az említett kérdésről. Itt nincs gond azzal, hogy ne írták volna le, hogy milyen kötelezettségei vannak a Frontexnek. Itt inkább a garanciák jelentenek problémát. Jelen pillanatban nincsenek garanciák, hogyha egy menekült vagy egy menedékkérő a visszafordítás tilalmát reklamálja, akkor nincs semmi jogos, jogorvoslat, amit be lehetne indítani ennek érdekében. Így a parlamentnek most nagy alkalma van, jelentős lehetősége van arra, hogy ezt bevezesse ezt a jogorvoslati lehetőséget. A másik pedig, hogy nincsen monitorozási lehetőség. Lampedusa-ban 30 ezerren érkeztek egy időben, ma csak százával érkeznek, vagy néhány száz érkezik, hol vannak a többiek. Az elszó rendelet tárgyalása kapcsán van egy újabb lehetősége az Európai Parlamentnek arra, hogy egy olyan záradékot fűzön hozzá, ehhez, hogy az IASZO minden egyes Frontex műveletbe be legyen vonva, és így az EASZO számára profilt készítenének ezekről az emberekről. Elnök, köszönöm szépen, és a hozzászólók együttműködésének köszönhetően most tartjuk a menetrendet, most pedig átadom az elnökségét Buzutu úrnak. Uh, Kedves barátaim, folytatjuk a munkánkat. A negyedik blokk következik, a negyedik egyben záró blokk. Egy hozzászólónk van, mégpedig André Labelle professzor, aki az a Púi és a Bajoni Egyetem tanszékének professzora, jogtudományok professzora, a Pói Egyetemen és a Bajoni Egyetemen dékán. Fő területe az európai jog, igazság és biztonság Európában, a szervezet bűnözés elleni harc közjog, a külföldiek joga, a mozgásszabadság és a szociális Európa. Lebel professzor nagyon érdekes témát érint, hogyan lehet koherensé tenni az európai közös menekültügyi rendszer, hogyan történik az csatlakozás a Genfi Egyezményhez, azután az EASO, a támogató hivatal hatáskörének megerősítése, Európai Menekültügyi Bíróság létrehozása. Átadom a szót önnek, professzor úr. Köszönöm szépen, mint ahogy a kollégáim is egy kicsit eh, talán véletlen sorrendben kerültünk ide, de én abban lehet, hogy eltérek majd tőlük, hogy nem fogom betartani a kijelölt időt. Egyrészt azért, mert eh, egy kicsit ugye előre haladtunk már az időben, a másik dolog pedig az, hogy az a téma, amiről foglalkozunk, tulajdonképpen oda vezetne, hogy át kellene írnunk úgy, ahogy van az egész közös európai menekültügyi rendszert. Nos, ebben a néhány tíz percben, amit erre a témára szánunk, egy-két fontos gondolatot szeretnék elmondani, hogy hogyan is működik az Európai Uniós menekültügyi rendszer. Mint ahogy Philip de Bruyker kollégám már elmondta a bevezető hozzászólásában, tulajdonképpen döntést kell meghoznunk. Tehát meg kell reformálni, ki kell igazítani a menekültügyi rendszert, és tulajdonképpen a menekültügyi jogalkotásnak ezzel a harmadik stádiumába lépünk. Eléggé megoszlottak a vélemények, azt mondjuk mindannyian tudjuk, hogy vannak dolgok, amik itt-ott nem működnek, ezeket a hiányosságokat tudjuk, de hogy hogyan kellene egy kicsit, hát hogy is mondjam, forradalmi, radikálisabb módon megvalósítani a menekültügyi rendszert, arról néha eltérnek a vélemények. Az Európai Uniós tapasztalat oda vezet, hogy a forradalom nem mindig a legjobb lehetőség az új jogszabályok megalkotására, sokkal realistábban és pragmatikusabban kell gondolkodnunk. És ha így teszünk, akkor elsősorban a koherenciát és a hatékonyságot kell megtalálnunk ebben a közös politikában. Először is egy hármas perspektívát, egy hármas megközelítést szeretnék itt felvetni a lehetséges előrelépésben a közös menekültügyi rendszerben. Először is nézzük a jogi megközelítést, aztán az intézményi megközelítést, végül pedig a jogalkotási megközelítést a menekültügyi politika szempontjából. Nézzük tehát először a jogi megközelítést. Itt egyértelműen két dologra kell odafigyelnünk. Először is el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen lehetőségek vannak az alapjogi karta 18. cikkében, ami ugye most már hivatalos joganyaggá vált. Ez kimondja, hogy a menekültügyi politikát egy kicsit fogalmazzuk át, vizsgáljuk meg még egyszer. Ugyanis a Karta 18. cikke kimondja, hogy a menekült jog egyértelmű és kötelező a Genfi Egyezmény jegyében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés jegyében. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a megfelelő garanciákat nekünk is teljesíteni kell, és az egyszerű konformitás Maastrichthoz képest és Amsterdamhoz képest egy kicsit bonyolultabbá válik. Meg kell néznünk, hogy konkrétan mit is jelent ez az alapjogi karta, ez milyen kötelezettségekkel jár. Itt um, tulajdonképpen a menekültügyi politika alkotmányosításáról van szó, mint ahogy ezt az EUMS kimondja. Tehát a menekültügyi politika a kartára alapul, vagyis figyelembe vesszük a menekültek jogait, a Genfi Egyezményt, illetve a kiegészítő és az időleges védelmet is. Az Európai Uniónak tehát most már van egy olyan aktusa, ami lehetővé teszi, hogy megfelelő és teljes körű menekült politikát tudjunk kidolgozni. Erről többféleképpen is folytathatunk vitát. A menekült jog több jogszövegből, több jogszabályból áll össze, és ezeknek az egymáshoz, viszony, egymáshoz való viszonya eléggé relatív. Tehát vannak olyan szövegek, amelyeket konkrétan direkt módon alkalmazunk, vannak mások, amelyek egy kicsit távolabb állnak tőlünk. Mondjuk itt van a Genfi Egyezmény, illetve az EUMS, ami több különböző részből áll össze, és ezek összehangolása már önmagába véve is óriási előrelépés. De ez az előrelépés valószínűleg nem elég, de ezt a kérdést talán nem is mi fogjuk eldönteni, hanem maguk a bírák. Az a fontos, hogy az Európai Unió területén valóban legyen egy menekültügyi politika. Ugyanis a lehetőségek megvannak a genfi jog, a kiegészítő, kiegészítő védelem és az időleges védelem között meg kell találnunk a megfelelő összekapcsolódási pontokat. Ami a Genfi Egyezményt illeti, nagyon technikai kérdésekről van szó, úgyhogy ezeket csak átfutom. Azzal mm, nyitottuk meg a vitát, mert Svédország a menekültügyi cselekvési programjában említést tesz arról, hogy fontos lenne hogy a Genfi Egyezményhez való csatlakozás lehetőségeit felmérjük. Ez elég későn jelent meg a Stockholmi programban, de legalább felmerült, mint kérdés. Tehát megvalósítható-é ez? megvalósítható-e közösségi szempontból. Most azt mondom, hogy az Európai Uniónak ugye megvan a jogi személyisége, megvan a megfelelő menekültügyi kompetenciája, mert van közös menekültügyi politikája, tehát jogi oka nincs, jogi akadálya nincs annak, hogy az EU, mint olyan, a Genfi Egyezményhez csatlakozzék. Csak hogy a dolgok bonyolultabbak, mint amilyennek tűnnek. A Genfi Egyezmény hatája túllép az Európai Unió kompetenciáján méghozzá több kérdésben. Tehát a tagállami kompetenciáról és vegyes kompetenciáról is szó van. Itt tehát nagyon fontos kiegészítő és kiigazító munkát kell elvégeznünk, amit hirtelen egyik napról a másikra nem lehet elvégezni. Hogyha egy kicsit jobban megnézzük a Genfi egyezmény kompetencia szintjeit, akkor azt látjuk, hogy a tagállamok szempontjából úgy kell eljárnunk méghozzá egy protokollon keresztül, mint ahogy azt az emberi jogi kartával is, az alapjogi kartával is megtettük. Tehát az Európai Unió, illetve annak tagállamai is csatlakoznak a szöveghez, és elfogadják a szöveget. Nem vagyok biztos benne, hogy ez a legjobb járható út, de ez az okfejtés benne van abban, a jelentésben, amit az Odysseus csoport fog majd leadni ezzel a témával kapcsolatban. Akkor most nézzük az intézményi megközelítést. Hát majd át fogok térni a jogalkotási megközelítésre is, de azért nézzük meg néhány dolgot az intézményekkel kapcsolatban. Itt van ugye a menekültügyi támogató hivatal, de egyelőre a hivatalal kapcsolatban még nincs meg minden politikai megegyezés, és azt sem tudjuk, hogy ennek működése milyen következményekkel jár majd. Hogyha intézményi szempontból nézzük ezt a témát, akkor látjuk, hogy vannak olyan hiányosságok, amelyek ugyan fennállnak a hivatalok kapcsolatban, de amik megoldhatóak. Az első hiányosság az, hogy kötelezővé kell tenni azokat az aktusokat, amiket a hivatal megfogalmaz. Ugyanis jelenleg nem tűnik túl komolynak az, hogy a hivatal szeretné a nemzeti eljárásokat egy kicsit összehangolni, de hogyha megnézzük a 14-es preambulum bekezdés és a 18-as cikket a rendeletben, akkor azt látjuk, hogy ennek a hivatalnak semmilyen hatásköre nincs az egyedi esetekben a védelem megadásával kapcsolatos döntésekben. Úgyhogy egy kicsit el kellene mennünk a kötelezőség felé. A következő témakör a tények elemzése, ennek sokkal jobban kellene működnie, ugyanis a tagállamok is hihetetlenül jól profitálhatnának abból, hogy felhasználják azokat az elemzéseket, amik azokra az országokra vonatkoznak, ahonnan érkeznek a menedékkérők. Ezen kívül a hivatal segíthetne a tagállamok között megjelenő jogviták rendezésében is, átmeneti megoldásokat alkalmazhatna, illetve a konfliktus megoldásban is hatékonyan felléphetne. Három és fél percen van még, és akkor nézzük meg a jogalkotási kérdéseket, a joggyakorlat kérdéseit. Flotrasszony, gondolom ön is egyetért abban, hogy ez nagyon fontos kérdés. Hogyha az alapvető jogok védelmét szeretnénk összekapcsolni a menekültügyel, tehát hogyha a menekültügyet nem külön kezeljük, akkor ez a joggyakorlat szempontjából is nagyon fontos kérdés. Hogyha most azon gondolkodunk, hogy hogyan működik a joggyakorlat a menekültügyi politika megvalósításában, hát akkor nagyon sok kérdést fel kell még tennünk, és nagyon sok akadályon át kell vergődnünk. Ismerjük az akadályokat, tudjuk, hogy a tagállamok általában haboznak, hogyha olyan politikával van dolguk, ahol európai bírák döntenek, bármennyire tisztelet övezze is ezeket az Európai Uniós vagy európai bírákat. Ami pedig a jogvitákat illeti, vannak európai szintű jogviták, és vannak tagállami szintű jogviták, itt tehát elég nehéz besorolni a különböző menekült ügyeket. A nemzeti bírák nyilván a nemzeti ügyekkel foglalkoznak elvileg, a közösségi bírák pedig a közösségi témákkal. Ami viszont a nemzetközi védelmet illeti, ez nem mindig és nem feltétlenül az egyik hatáskörbe tartozik. Tehát az európai bírák esetleg egy olyan határvonalba ütközhetnek, amit nem léphetnek át, ez pedig azt jelenti, hogy nemzeti döntést nem tehetnek semmisi európai bírák. Kimondhatják, hogy ők másképp értelmezik a jogot, sőt, kimondhatják azt is, hogy jogtalan volt a nemzeti döntés, de ezt nem teheti semmissé. Tehát ezt csak a nemzeti szinten lehet megoldani, egy nemzeti döntés csak nemzeti szinten lehet semmissé tenni. Hogyha kapok még két percet, akkor tovább is mennék ebben az okfejtésemben. Először is sokkal racionálisabbá, észszerűbbé kell tennünk a dolgot. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha a menekültügyi politika racionalizálását normatív szinten elfogadjuk, attól még ezt nem kell feltétlenül elfogadnunk jogalkotási és joggyakorlati szinten. Mindenképpen szeretnénk egyelő bánásmódot bizonyítani, vagy biztosítani minden menekültnek és menedékkérőnek nemzeti szinten és közösségi szinten is. Hogyha valamilyen menekültügyi kérdésben fellép egy bíró, akkor nyilván minél gyorsabban kell eljárni, hogy a személyes védelem minél hamarabb megvalósulhasson. De hogyha egy kicsit észszerűbben és gyakorlatilasabban akarunk gondolkodni, akkor prioritások kiválasztására van szükség. Meg kell kérdeznünk, fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a prioritás az, hogy gyorsabban felépjenek a bírák, az, hogy harmonizáljuk egy kicsit a menekültügyi fellépést, a tagállamok között, vagy pedig az, hogy milyen fajta segítséget kívánunk nyújtani a rászoruló személyeknek. Ezek tehát azok az utak, amik nyitva állnak előttünk. Az első út, vagy első lehetőség az az Európai menekültügyi hivatal lehetősége, ami a tagállamokat hangolná össze. Mindannyian ismerjük a rendeletet, és azt is, hogy számos nyilatkozat született, és hogy egyelőre nem sikerült megegyezni. A menekültügyi hivatallal kapcsolatban azt kell megnéznünk, hogy milyen administratív doktrinákkal dolgozik, és milyen irányvonalak mentén fog működni. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy diszkrecionális kompetenciával élhet a hivatal, és a tagállamok tevékenységét vagy kompetenciáit kell összefoglalnia. Egy versenyjogi példát mondanék, ahol a diszkrecionális joggal kapcsolatban felépítette az érvelését az Európai Bíróság, és kimondta, hogy amennyiben el akarunk térni a közös kerettől, az administratív doktrinától, akkor az a minimum, hogy valamilyen érvet kapcsolunk ehhez az eltéréshez. Mindegy, hogy az érvek jók vagy rosszak, de legalább legyen valami érv. Úgyhogy, ha valamely tagállam szeretne eltérni a menekültügyi hivatal által megállapított irányvonaltól, akkor legalább érvelje, legalább indokolja meg. A jogviták rendezésével kapcsolatban most nem fogok részletesebben hozzászólni, mert nincsen időnk. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy először is fontos, hogy a Lisszaboni szerződésre támaszkodjunk, amely megfelelő jogorvoslati lehetőségeket biztosít a hivatal tevékenységével kapcsolatban. Aztán magának a hivatalnak a tevékenységének az ellenőrzése is rendkívül fontos. Itt ugyanis kizárhatjuk azt a lehetőséget, hogy a hivatal olyan irányvonalakat adjon ki, amelyek ellentétesek a Genfi egyezménnyel. Hát ez kizárható. Másodszorban, miért nem használjuk fel az Amsterdami szerződés adta lehetőségeket, azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek kimondják, hogy amennyiben nagy eltérés van egy tagállam fellépése, illetve az európai hivatal irányvonalai között, akkor meg kell állapítani, hogy a tagállamnak hogyan kellene eljárnia, a közösségi szabályok figyelembevételekor. Mondjuk az iraki helyzettel kapcsolatban felmerültek ilyen esetek, hogy az erőszakos cselekmények mindenképpen indokolják a megfelelő védelmet, Hát az ilyen típusú véleménykülönbségeket és hiányosságokat mindenképpen ki kell küszöbölnünk. Úgy vélem, hogy a menekültügyi politikában is a megfelelő joggyakorlati lehetőségeket biztosítanunk kell, Hát ehhez azonban idő kell. Mindennyian tudjuk, hogy mennyire összetett ez a kérdés. Köszönöm. Thank you, uh, Professor Lavail. Köszönöm, Lavail professzor úr. Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Aki szeretne hozzászólni, kérem, hogy jelezze. I understand that at one point uh, the... Megértem, hogy bizonyos, hogy már uh, a mostani eladóhoz föltettek korábban kérdést, de talán mások is szeretnének most kérdést föltenni, vagy hozzászólni. Ki lesz az első? Le danger, sinon, c'est que je reprenne mon exposé. Hein? Ha nem kérdeznek, annak az a kockázata, hogy akkor belekezdek egy fél órás expozéba. I wonder, uh, Professor Labal, I wonder if you had taken... Labal professzor úr, nem tudom, hogy följegyezte azokat a kérdéseket, amik, amelyeket még az első szekció során tettek föl önnek. Esetleg erre, ezekre tudna most reagálni, mindaddig, amíg más kollégák nem állnak előtt további kérdésekkel. Döntsön erről ön. Je, crois que la, la, la question... Úgy gondolom, hogy a fő kérdés, amit az előbb föltettek, a perspektívákra vonatkozott, vagyis arra, hogy milyen lehetőségei lesznek az EU-nak azzal, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezményhez csatlakozott. Nagy változás van itt a kilátásban, vagy valami más várható? Úgy gondolom érdemes emlékeztetni arra, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság, mivel az egyezmény a menedékjogot nem garantálja, az Emberi Jogi Bíróság nem őrzője a Genfi Egyezménynek. Az Emberi Jogi Bíróság akkor lép közbe, hogy ha védeni kell az emberi jogokat, a hármaszikre gondolok az egyezményben, a kiutasítás elleni védelem, vagy pedig a lealacsonyító bánásmód elleni védelem. Itt paradox piacon figyelhető meg. Azt illetően, hogy a csatlakozás megtörténik, és közben az Európai Bíróság közbelép az EU lépéseibe, valamint az, hogy az európai bírák a kiegészítő védelem esetében közbelépjenek, a harmadik cikkre gondolok, közben ott van az Genfi Egyezmény, és akkor ki fog itt bíráskodni? Azt hiszem, hogy itt a bíráskodás részévé kellene tenni eh, ezt az elemet. Ott van a kétfajta védelem, és ezt eh, a bírónak kell védenie. Itt szerintem ez az egyik elem. A másik pedig az Európai Emberi Jogi Bíróság ellenőrzést gyakorol, de most még korai minden aspektusról megnyilatkozni, viszont ez az ellenőrzés kiegészítő jellegű, és ez nem objektív jellegű ellenőrzés, hanem eseti ellenőrzés akkor, amikor az alapjogok sérelmének esete merül fel. Ami pedig az Emberi Jogi Bíróság szerepének erősödését illeti, ez nem kompenzálhatja azt, hogy az EU bírósága teljes mértékben elegetne tegyen a feladatának hogy kell ezt itt eljárni specializált módon, vagy általánosságban? Meg fogják látni a jelentésükben, hogyha lenne egy külön bíróság, menekültügyi bíróság, ez nem lehetséges, ez az út zárva van előttünk, ott vannak a szerződések, általában a szerződések alapján érvelnek, minden esetben viszont, hogyha állandóan ezt a megközelítést folytatják, akkor ez az út, a menekültügyi bíróság létrehozása, ez nem járható út. Meg kell nézni a különböző vitás peres ügyeket, a, a hiányosság, hiánypotló vagy hiányossági eljárásokat, a az ajánláskérési eljárásokat, stb. Meg kell nézni, hogy tulajdonképpen menedékügybe kinek kell itt bíráskodnia a nemzeti bíráknak, még mielőtt az európai bírák bíráskodnának. Heilbrunn professzor. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy az Európai Bíróság Kétség kívül az jövőben sokkal gyakrabban kell majd, hogy az emberi jogi kartát értelmezze. Nem tudom, hogy jelenleg milyen mértékben foglalkozik ebben. Minden esetre fontos, hogy gyors és egyértelmű értelmezéseket kapjunk majd. Teljesen egyértelmű értelmezésre van szükségünk az európai menekült jogi jog kérdéseiben. Lehet, hogy esetleg ki kéne alakítani egy eljárást, esetleg föl kéne állítani egy tanácsadó bizottságot, amely véleményt tudna nyújtani, például olyan témákban, mint Amicus Curia, vagyis, hogy adnának egy nem kötelező értelmezést konkrét esetekre vonatkozóan. És a bíróság eldönthetné, hogy a tanácsot, a véleményt elfogadja vagy sem, de legalább lenne azonnal egy szakértői vélemény a kezünkben, és a bíróknak lenne valamilyen támaszpontja, és nem csak egy általános európai hátteret tudnának vizsgálni a kontextus esetében, amikor konkrét esetről kell, hogy döntsenek. Korábban is említettem már ezt a lehetőséget. Az Európai Bíróság ítéleteit gyakran újraértelmezik a gyakorlatban a tagállami bíróságok, és ez még plusz nehézséget okoz. Magának a tagállami bíróságnak is nehézséget okoz, hiszen esetleg van Európai Uniós állásfoglalás, de ugyanakkor az eredeti tagállami intézkedésnek ez nem felel meg. A bíróságok eltérő módon kezelik az ilyen helyzeteket. A jogalkotó általános koncepciókat és általános szakpolitikákat állít föl a jövőre vonatkozóan. Ugyanakkor a jogászoknak értelmezniük kell ezeket. Mindenképpen foglalkoznunk kellene ezzel a kérdéssel. Je partage évidemment... Euh, Természetesen osztom ezt a véleményt, de két dolgot kell konstatálni. Az egyik politikai jellegű. A bíróság rendkívül féltékenyen őrzi előjogait. Néhány éve beszélünk már a specializálódásról, az együttműködésről, a bírósággal azért, hogy tehermentesítsük, de ez tulajdonképpen semmit nem jelent, és az EU-beli vitásperes ügyek mennyisége hosszú-hosszú évek óta ugyanannyi, pedig itt most már megjelent több szint. A bíróság nem akarja a véleménymondási, véleményadási eljárásait megosztani más bíróságokkal, vagy más instanciákkal. A másik pedig, ami a Frontex-et illeti, nincsenek számszerűsített adataink, amikor arról van szó, hogy legyen-e Európai Menekültügyi Bíróság, tudni kell, hogy van-e elég ügy, ami indokolná az ilyen bíróság létrehozását. Az én államom is nagyon megijedt, amikor arról volt szó, hogy 300 ezer állampolgár fog Luxemburgba érkezni és a bíróság elé vinni ügyét. De ott van az amszterami szerződés. A tárgyalásokban egyébként a tárgyalások során azt mondták, hogy el fogják árasztani a bíróságokat az ügyekkel, de ha ma mondjuk megnyitnánk ezt a lehetőséget, nem tudnánk, hogy ezer, vagy tízezer, vagy százezer ügy lenne. A lényeg az, hogy a terhet előtt fel kell mérni. A harmadik megjegyzést egyébként ezt mondtad az előbb, és Zsák Zsomottal is szótetettünk erről. Nagyon nagy a fontossága az eljárások gyorsaságának ebben az esetben. Beszéltünk a fogvatartás problémáiról. Sokszor ennek az a magyarázata, hogy képtelnek vagyunk megbízható, gyors választ adni arra a kérdésre, hogy a menedékkérő valóban indokoltan kére és megérdemli a védelmet. Még a sürgős véleményadási eljárásokban is sokszor az állam, egy adott tagállam bírósága három napon belül szeretne választ kapni, és a gyorsaság igen fontos. De azért azt gondoljuk mégis, hogy a menedék kérés esetében a specializálódásra szükség van. Szeretnék feltenni egy kérdést arra vonatkozóan, hogy maga szerint a bizottságnak mi ebben a szerepe, egyáltalán van egy szerepe, hiszen a bizottsági szerepének egy része, ugye a monitorozás, felügyelet, stb. De láttuk a mi dimenzióinkban is, vagyis a szociális területen, hogy amikor a bizottság előjön egy jogalkotási javaslattal, akkor ezt követi ugye a végrehajtás, és igazából iránymutatásokat állít föl a bizottság, nem is egyértelmű ezeknek a jogi értéke. A az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal egyik feladata a monitorozás, nem is monitorozás, nem a bizottság monitoroz, a menekültügyi hivatal támogat, tehát a esetleg iránymutatási tekintetben és jó gyakorlatok témájában kap majd több feladatot az Európai Menekültügyi Hivatal. De akkor a bizottságnak mi lesz a szerepe? Nehéz nekem erre válaszolni, és ez már önmagában válasz, hogyha lefordították, ha ön lefordította az én válaszomat, akkor az a válaszom, hogy ez nem tartozik az említett körbe, és ez probléma az, hogy intézményes szempontból előre szaladunk, előre menekülünk, azért, hogy megszabaduljunk a problémáktól, és azért, hogy a forró krumplit átpasszoljuk a szomszédnak, hogy ezt egy francia mondással támaszam alá. Ez azt jelenti, hogy igazából nem gondolkodunk el a célokról, és arról sem, hogy hogyan történik majd az ellenőrzés. Ez az Európai Menekültügyi Hivatal csodálatos intézmény, több szempontból, de ki fogja megpróbálni ma azt, hogy a koherencia és a hatékonyság területére is tereljék ezt a hivatalt, ami az Európai Menekültügyi Hivatalt illeti. A munkacsoportok kinevezhetnek bírákat. Biztos vagyok abban, hogy a bíra, hogy különböző bírákra van itt szükség, van, aki specializálódott a menekültügyre, és aki az igazgatási ügyekben kompetens, nem ugyanúgy fog megnyilatkozni egy menekült ügyi perről, vagy perben. Beszélünk az alapjogokról, de realista megközelítés szükséges, figyelembe kell venni a nemzeti kényszerítő körülményeket, a nemzeti érzékenységet, az nem csak nagy megnyilatkozása azt mondjuk, hogy az államok szuverének. Viszont a politikai korrektség ma azt mondja, hogy ezeket a kérdéseket jobb inkább elkerülni, és látjuk, hogy a gyakorlatban viszont egyes magánszemélyek nem humánus eljárások áldozataivá válnak emiatt. Elnök, köszönöm. Van-e még más hozzászólási kérelem? Ha nincs, akkor lezárjuk ezt a szülést, de megkérdezem, hogy a professzor úr, Brückner professzor úr kíván-e következtetéseket levonni. Ez nem igazi konklúzió, hanem néhány gyakorlati információt adnék. Valószínű, megértették, hogy ez a tanulmány még nem készült el véglegesen, most már a befejezési fázisban vagyunk. Nehéz ez a feladat, nem csak azért, mert igen, tág ez a téma, hanem szinte minden héten új dokumentumokat, új információkat kapunk, amelyeket be kell vennünk a jelentésbe. Ennek ellenére a vége felé járunk, és a parlament elé fogjuk tárni. A következő hetekben befejeződik ez a tanulmány, erről értesni fogjuk a parlamentet. Még nem tudom pontosan, hogy ez a nyári szabadságok előtt vagy az után fog önökhöz kerülni. A lényeg az, hogy hamarosan elkészül a tanulmány, és ebben sokkal többet fognak találni, mint amit ma hallottak, mert ma csak kiválasztottunk 6-7 kérdést, a tanulmányban viszont igen mérehatóan érintjük az értékelés kérdését, az aki kérdését, és a közös európai menekültügyi rendszer jövőjét is. Nagyon remélem, hogy ez az ülés felkeltette az önök érdeklődését, és a későbbiekben el fogják olvasni a tanulmányt. Majd meglátjuk azt is, hogy később önök elé tárjuk-e még magyarázatokkal az egész szöveget, ez majd kiderül, de köszönöm, hogy itt lehettem ma, köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy fogadott bennünket. Elnök, köszönöm a Brucker professzor úr, Labert professzornak is szeretnék köszönetet mondani, a prezentációért, de az összes többi előadónak és hozzászólónak. Köszönöm a Libe Bizottság nevében az Európai Parlament részéről, valamint a parlament szakpolitikai osztálya nevében is. Köszönöm a nemzeti parlamentekből érkezett kollégákat is, valamint az Odysseus hálózat egész csapatának köszönetet mondok, köszönöm a türelmet, a jelenlétet, és ezzel az ülést